Liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen! Kedves kollégák, jó reggelt kívánok, és elnézést szeretnék kérni a késésünkért. Rögtön el is kezdenénk a munkát. A jelentéstevők végkövetkeztetéseivel kezdenénk a munkát. Ki fog kezdeni? Melyik előadó? Ki az első előadó, aki kezdeni fog? Köszönöm szépen a sajtó munkatársainak a közreműködésüket. Alan, te kezdesz? Sharon Bowles. Parancsoljon Bowles Yes, thank you very much. Uh, in the... Köszönöm. Az Econ ülésen valójában két uh, fél napot uh, Eh, beszéltünk át először az európai eh, fellendülésről, a másik pedig az európai szemeszterről és a növekedésről szólt. Eh, a szemeszterrel kapcsolatban megállapodtunk abban, hogy a gazdaságpolitikai célkitűzések kialakítása során elmosódnak a határok, korlátozza a szuverenitást, és nincs demokratikus eh, legitimása, legitimitása akkor, amikor az EU demokratikus legitimitásának hiánya egyébként is eh, illúzióvesztéshez okoz az Európai Unió iránt. A résztvevők eh, úgy vélik, hogy az Európai Parlamentnek és a nemzeti parlamenteknek nagyobb befolyást kell gyakorolni gyakorolniuk a már létező folyamatokra, leginkább a demokratikus legitimáció, illetve a hatékonyság fokozása véget, miközben tiszteletben tartják egymás szerepét közelmúltban voltak kezdeményezések, például a hat alapító tagállam parlamenti elnöke és a parlament elnöke egy közös kezdeményezést tettek januárban. Noha végkövetkeztetéseket nem vontunk le azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet a demokratikus elszámoltathatóságot az európai szemeszter keretein belül növelni, azáltal, hogy együttműködik az Európai Parlament a nemzeti parlamentekkel, folytatódni fog ez a vita Nikóziában, áprilisban, amikor a ciprusi parlament szerv szervez egy találkozót. Fontos rámutatni arra is, hogy áprilisban Cipruson szintén beszélünk majd az európai közjóról, amely eh, remélhetőleg eh, a GDP 2-3 százalékára rugó költségvetéssel is ruházva, illetve elemezni fogjuk eh, a költségvetéseket, hogy ki húz hasznot, kinek okoz kárt, és ezt az európai közjó ténylegesen hogyan kell definiálni. A második ülésünk a megszorítások kontra növekedés témakör köré lett feltűzve. Jó beszélőket hallgattunk meg, akik radikálisan egymással ellentétes álláspontot fejtettek ki, és inkább provokáltak sem, mint konszenzusra törekedtek, de nagyon érdekes vita volt mind a két hozzászóló, illetve előadó. Sim úr az első azt mondta, mondta, hogy a megszorítás kapcsán, hogy az európai vezetők gyakran olyan kijelentéseket tettek, amelyek után és következtében megnövekedett az eladósodás, és így próbálták felpörgetni a gazdaságot, ez azonban nem működött. Timber úr a második szónok eh, arról beszélt, hogy eh, a jelenlegi válságos körülmények között, illetve eh, a jövő sanyarú kilátásaira is tekintettel a fiskális multiplikátorok szerepe megnövekedett, és a megszorítások inkább növelik a bajt, semmint kezelik a bajt. Tehát ő azt mondta, hogy nem most kellene az államadóságot ilyen ütemben csökkenteni. Alapvetően a, a parlamenti hozzászólók azt szerint oszlottak meg, hogy ki honnan érkezett, illetve ki milyen ideológiát képviselt, és ennek megfelelően támogatták egyik vagy másik szónokot, éppen ezért, szó, éppen ezért konszenzus nem alakult ki. De az ECOM-ban megbeszéljük azokat, megbeszéltük azokat a problémákat, amelyek egyes országunkban jelentkeztek, illetve a demokratikus és elszámoltathatóság hiányáról is beszéltünk, és éppen ezért a résztvevők összességében üdvözölték ezt a lehetőséget, hogy beszélhettek ezekről az ügyekről, az államadóságról, illetve az európai szemeszterről. Köszönöm, a Lamasz úr következik. Köszönöm, köszönöm elnök úr. Elnök úr, Két órányi vitát tartottunk az európai költségvetésről, illetve a nemzeti költségvetésekről. Összességében ez az ülés szerintünk az előző évekhez képest sikeresnek minősíthető. 103 nemzeti parlamenti képviselő iratkozott fel, minden tagállamot Szlovákia kivételével képviseltek. Nyilván Szlovákiában valami fajta helyi okból nem jött senki. Itt volt négy parlamenti elnök, és itt voltak európai biztosok is. Azok a formulák, amelyeket az, e, a nemzeti parlamentek javasoltak, arról szóltak, hogy minden évben ugyanazon a héten vagy fél héten tartsunk egy vitát, amely arról szól, hogy a nemzeti költségvetési vita kap egy európai, európai dimenziót, emellett a nemzeti parlamentek beleszólnak, vélemény nyilvánítanak a, az európai költségvetésről is. Van Rompuy, akit üdvözlök itt, azt mondta, hogy nincsen parlamenti tárgyalópartnerem, nincs megfelelője az Európai Parlamentnek tagállami szinten, nincsen természetes tárgyaló partnere a tanács elnökének nemzeti szinten, erről is beszéltünk. Ami a költségvetés összetételét illeti, mármint az európai költségvetését, nagyon mások az elvárások országról országra. Voltak javaslatok olyan témákban, mint strukturális alapok, agráralapok, és itt különböző vélemények kerültek megfogalmazásra. Ehhez képest érdekes volt látni azokat az erőfeszítéseket, amelyek révén elején az európai hozzáadott értéket akarták növelni a hozzászólók, hogyha több pénzt adunk egy országnak, az nem csak azt jelenti, hogy több pénzt kap az az ország, hanem több európai pénzt kap, több adófizetői pénzt kap, több pénzt kap a többi országtól, és hogy ezt hogyan lehet eh, eladni, hogyan lehet a hozzáadott értéket, az európai hozzáadott értéket eh, növelni. Sok hozzászóló beszélt arról, hogy az oktatásra és beruházásokra, hosszú távú beruházásokra szánt pénzeket pénzeket kell növelni. Ez, ez nyilván meglepi a bizottság elnökét. Erre nem nagyon vevők a tanácsban. az ír elnökség képviselője is, azt mondta mások mellett is, hogy a kohéziós alapok fontosak, de még ennél is fontosabb a versenyképesség növekedése, amely ezzel a költségvetéssel kell, hogy megvalósuljon. Például Eh, Írország, eh, ez is elhangzott, 40%-át a kutatási pénzeinek a KKV-k felé irányítja. A segélyre szoruló országok pedig azt mondták, hogy van eh, veszélye és kockázata is az ilyen jellegű bailoutoknak. Ami ami egyes országokat illeti, ott tényleg nagyon jelentősek ezek a, az e, átcsoportosítások, e, és e, ezeknek a tagállamoknak támogatásra van szükségük az erőfeszítéseikben. Fontos volt egy északi európai képviselő felszólalása is, aki általában pártja révén a megszorítások híve, azt mondta, hogy egy jó költségvetés, európai költségvetés segítheti a nemzeti költségvetések eh, konszolidálását, mert egyfajta közösségi esítésre eh, kerül sor eh, ennek révén. Eston asszony például annak idején előállt egy ötlettel, hogy ki lehetne alakítani egy igazi európai diplomáciai képviseleti rendszert, így a tagállami képviseleti rendszerre lehetne spórolni. Tehát ilyen jellegű lehetőségek adódnak, és meg kell gondolnunk, hogy mely területeken lehet jobban elkölteni a pénzeket, vagy kevesebb pénzt elkölteni abból, hogy a, eh, annak érdekében, hogy az előnyöket realizáljuk eh, a parlamenti képviselők eh, jobban kell, hogy ismerjék az európai költségvetés összetételét, csökkenteni kell a nemzeti hozzájárulások szerepét az európai költségvetésben, az ír parlament képviselője például e, azt mondta, hogy a tranzakciós adó például e, hozzájárulhat ahhoz, hogy e, ezeknek a tagállamoknak a befizetéseit csökkenteni lehet, amennyiben a tranzakciós adó egy részét átengedik az Európai Uniónak. Ami a 2000 14-es európai eh, vitát illeti, amely jövő évben kerül sor. A bizottság azt javasolja, hogy eh, a vita ne csak a kiadásokról szóljon, hanem a bevételekről is, és eh, mondjuk meg, hogy mely ország mennyivel járul hozzá az európai költségvetéshez, milyen anomáliák vannak, kik a privilegizált alanyai a jelenlegi rendszernek, és kik az áldozatai a jelenlegi finanszírozási rendszernek. Ezzel is előre tudjuk a vitát, és olyan érveket adunk a nemzeti parlamenti képviselők kezébe, amelyek felhasználhatók majd a saját hazájukban folytatott költségvetési vitákban. Pervansben ez következik. Merci, monsieur président. Köszönöm, elnök úr, alelnök úr, Köszönjük ezt a lehetőséget. A költségvetési szerződés eh, életbelépése után eh, egy teljesen más élményt éltünk át, mint eh, az elmúlt években. Hát alapvetően két okból kifolyólag. Lamasz úr említette a pontos számokat is, de egyfelől arról van szó, hogy azt láttuk, hogy a részvétel eh, az eh, nagyobb, mint a költségvetési szerződés életbe lépése előtt, beleértve az európai parlamenti képviselőket is, akik eh, akik ezen a területen nem voltak eddig annyira aktívak, most eh, idén sokkal aktívabbak voltak, eh, és párhuzamos eh, munkacsoportok révén én persze arra gondolok, hogy ez a munkacsoport nem eredményezett konkrét szövegeket, de azért mégis meghallgattuk egymás véleményét, és politikai családonként ez volt a benyomásunk, hogy, hogy jól elbeszélgettünk egymással. Emellett két részre osztottuk a találkozónkat. Az első panel az a fiatalok munkanélküliségéről szól. Öt parlamenti szakértő beszélt erről a témáról. Eh, Aspiros eh, Spanyolországból, eh, Krimastinos Görögországból, Filator asszony Finnországból például, ezek bemutatták a saját hazájukban a fiatalok munkahelyzeti helyzetét, és Filator asszony beszélt a Finnországban létező ifjúsági garancia rendszeréről is egy kerekasztal ö, ö, volt tehát, amely lehetővé tette, hogy keletről, északról, délről, nyugatról ö, érkezett képviselők is hozzászólhassanak ezekhez a témákhoz. Az első dolog, amit levonhattunk, az az, hogy politikai konszenzus alakult ki, hogy ugyanúgy, ahogy a környezetvédelem ellen fellépünk, a környezetvédelem érdekében fellépünk, ugyanúgy az ifjúság érdekében is fel kell lépnünk, mert nem jutnak egyszerűen munkahelyekhez Emellett fel kell használni azokat a luxemburgi, osztrák és finn tapasztalatokat, amelyek már léteznek. Ugyanúgy, ahogy a német képviselő is mondta, hogy a pénzügyi tranzakciós adó, volt egy európai kezdeményezés, a nemzeti parlamentekben is volt egy kezdeményezés, ugyanígy kell megvalósítani az ifjúsági garanciát is annak érdekében, hogy konvergáljanak a, a politikai felelősségi vonalak.

még szintén a gazdaság és szociális kérdésekről szólva eh, fel kell eh, idézni a eh, Lisszaboni Szerződés 9. cikkét, amely még mindig nem lett megvalósítva, mert nagyon a gazdaságra koncentrálunk, és nem a szociális kérdéseknek adunk elsőbséget, már pedig azok határozzák meg, hogy milyen irányba valósulnak meg a többi szakpolitikák. Negyedik meglátásunk arra vonatkozott, hogy tudunk-e valami valamit kezdeni a képzettség nélküli fiatalokkal. Nos, az, arra jutottunk, hogy nem szabad, hogy a fától ne lássuk az erdőt, mert vannak olyan fiatalok is, talán nagyobb számban, akiknek egyébként van valami végzettségük, és mégsem találnak munkát. Emellett Hát oda kell figyelni a szociális kérdésekre is. A bizottság folyamatosan tegye ezt meg, nemzeti reformprogramokkal együtt a tagállamok nyújtsanak be foglalkoztatási programokat is, és itt beszéljenek az ifjúsági garancia megvalósításának lehetőségeiről is. Egy svéd kollega arról is beszélt, hogy a, ne hagyjuk felvizezni az Európai Bizottságnak erre vonatkozó terveit. Tudjuk, hogy egyesek úgy gondolják, hogy a négy hónap helyett hat hónapra kellene ezt az ifjúsági garanciát növelni, és hát a finn példa alapján Eh, és eh, azt látjuk, hogy eh, számít ez a, a, a négy hónap, mint egy, mint egy küszöbnek tekinthető. Ami a, gazdasági nehézségekkel küzdő országok helyzetét illeti, ott három szakértőt hallgattunk meg, és a vitában az volt a legfontosabb, hogy a program hatája alatt álló képviselők szóltak meg elsősorban, szólaltak meg elsősorban. Azeradosz lett kollega hozzászólása különösen érdekes volt. Alel úr is említette, ő ugyanis a kohéziós politika szerepéről beszélt. Minden beruházás során ezt felhasználták és a lett országi eredmények eh, ára az az volt például, hogy eh, az országot elhagyta a lakosság 10%-a, eh, köztük leginkább fiatalok, ami egy nagy ár ezért a, a sikerért, amit ők elértek. Ami a szociális partnereket illeti, ott pedig arra kell odafigyelni, hogy van egy belső ellentmondás a nemzeti programokban, mert gyakorlatilag arról szólnak ezek a nemzetközi reformprogramok, hogy az automatikus stabilizátorokat visszafogják, már pedig az az európai modell egyik adója. Mi a foglalkoztatási bizottságban úgy gondoljuk, hogy a nemzetközi munkaügyi szervezetet is be kellene vonni, mint egy negyedik szereplőként a, a kiigazítási trojkába. Nem maradt válasz nélkül az a kérdés, ami, ami, amit felvetettünk a szociális politikával kapcsolatban. Arra jutottunk, hogy a tanácsban kellene egy nagy vitát tartani a szociális kérdésekről, és végezetül a pénzügyi a többéves pénzügyi tervvel kapcsolatban pedig nagyon oda kell figyelni a szociális alapra, illetve a kohéziós politikára. A kollégin Beres. Köszönöm szépen, Beres kolléga asszony. Kedves kollégák, tekintettel arra, hogy nagyon el vagyunk maradva az eredeti időtervtől, itt a következőkben állapodtunk meg Barozó kolléga kezd a beszédével, és utána rögtön közvetlenül, mert hogy a mai bizottsági ülés az 10 órakor kezdődik, utána Herman van Rompuy következik, mert őnek is el kell mennie, a Szomália elnökét fogja fogadni, és az ír parlament elnöke és én pedig csak ezt követően fogunk szólni. Tehát akkor a következő hozi Manuel Barroso. President Schulz, President Van... Schulz elnök úr, Van Rompuy elnök úr, Sean Beretet is üdvözlöm, az ír parlament elnökét, Vons Perez. Perhans Perez, Lamassur, tisztelt parlamenti képviselők, nemzeti parlament és európai parlamenti képviselők, mindannyiuknak gratulálni szeretnék, amiért megszervezték ezt az eseményt. Üdvözlöm, hogy az Európai Parlamenti Hét központi részévé vált az európai szemeszternek. És ösztönözném önöket arra, hogy még szorosabbra főzzék a parlamentek közötti együttműködést és párbeszédet az elkövetkezendő években. Elnézést kell kérnem, ugyanis hamarosan el kell hagynom az ülést, mert, mert így is elhalasztottam 10 órára a, az Európai Bizottsági ülést, hogy itt tudjak lenni. De Maros Sefkovics, aki többek között az intézmény közé kapcsolatokért is felel, szintén jelen lesz a vita során. Európa a válaszúthoz érkezett, és nem csak Európa, hanem az európai demokráciára is igaz ez. Egyre előbb jutunk az unió az integráció mélyítésében, és ezt meg is kell tennünk, hogyha ki akarunk jutni a válságból, és egy fenntarthatóbb jövő felé akarunk tekinteni. Ennek következményeképpen egy igazi, közös európai tér kialakításán kell gondolkodnunk. Mindezt úgy szeretnénk tenni, hogy a polgárok támogatását élvezzük, és demokratikus legitimitással rendelkezünk, és demokratikus vitákat folytatunk. Ez pedig a parlament tett, és a nemzeti parlamenteket is szükségessé teszi. A válság kezdete óta hosszú idő telt el, hölgyeim és uraim. Foglalkoztunk Európa gyengéivel és megpróbáltunk szembenézni a kihívásokkal, és ma elmondhatjuk azt, hogy azok, akik megjósolták az euró bukását, azok tévedtek. Az euró fenntarthatóságát biztosítottuk. 2012-től kezdve Európa és az euróvezet kezdenek kikecmeregni a válságból. A pénzügyi mutatók nagy mértékben javultak, és a különböző jövőbeni gazdaságirányítási javulásnak köszönhető ez. Tehát az első üzenetem önök felé az, hogy a nemzeti szintű erőfeszítéseket igenis megéri megtenni, nem hiába való ez. És a következő üzenetem, amely legalább olyan fontos, hogy egyáltalán nem lehetünk elégedettek a teljesítményünkkel. A szociális helyzet nagyon súlyos, a foglalkoztatottság, illetve a munkahelyek hiánya, és főként a fiatalok munkanélkülisége nagyon nagy probléma. A tagállamok egy részében 25%-ot is meghaladja a munkanélküliség, és világosan ki kell mondanunk azt is, hogy néhány tagállamok igazi szociális vészhelyzettel szembesül. Végül a legtöbb tagállam kész elismerni ma azt, hogy a munkanélküliséget európai szinten is kezelni kell. Tudjuk, hogy azok az eszközök, amelyekkel a munkanélküliség ellen harcolhatunk, nemzeti szintű eszközök, de őszintén szólva, nem engedhetjük meg magunknak, hogy európai szinten ne kezeljük ezt a problémát. Már 2009-ben is megragadtam a kezdeményezést egy európai foglalkoztatásügyi csúcs megszervezésére, amelyen az állam és kormányfők vettek volna részt. De hát annak idején nem volt nagy a lelkesedés ez iránt, sőt egyfajta csalódást okozott ez az esemény, ugyanis csak néhány tagállam fogadta el a meghívást, és az úgynevezett csúcs gyakorlatilag két állam és kormányfő részvételével zajlott. De az Európai Bizottság további intézkedéseket is foganatosított, Például munkacsoportokat alakítottunk olyan tagállamok megsegítésére, ahol különösen súlyos volt a helyzet, nyolc ilyen tagállam volt, és megpróbáltuk ezáltal támogatni a leginkább rászoruló tagállamokat, és hát javaslatot tettünk az ifjúsági garanciára, és remélhetőleg ez elfogadásra kerül. Tehát világos, hogy még erősebb intézkedésekre is szükség van, hogy harcoljunk a munkanélküliség, főleg az ifjúság körében tapasztalható munkanélküliség ellen. Biztos vagyok abban, hogy ezt meg tudjuk tenni, tevékenyé tudunk válni ezen a téren, és még nem késtünk el azzal, hogy a következő pénzügyi keretről szóló vitába is beépítsük ezt az elemet. Azt hiszem, hogy ha megvan a politikai akarat, akkor biztosítani tudjuk a szükséges eszközöket. Az MFF a többéves pénzügyi keret lesz valóban a Fő prioritásunk az elkövetkezendő időszakban az Európai Tanács a jövő héten tárgyalja azt. Az MFF egy, de elengedhetetlen része a gazdasági válságra adott válasznak, elengedhetetlen a növekedés, a versenyképesség és a munkahelyteremtés szempontjából. Elengedhetetlen ahhoz, hogy előmozdítsuk a beruházásokat, főként a leg sérülékenyek, legkiszolgáltatottabb országokban és régiókban. És még az MFF-nek van egy nagyon erős szolidaritási eleme, nem csak arról van szó, hogy a kevésbé gazdag régiókat megsegítsük pénzzel. Minden ország nettó kedvezményezettje az európai költségvetésnek. Azt hiszem, az önök ülései során ezt is megtárgyalták. Az MFF, tehát a többéves pénzügyi keret európai dimenziót ad a legerősebb tagállamoknak is, a gazdasági növekedéshez, az infrastruktúrához, a kutatáshoz, tehát számukra is nagyon nagy előnyökkel jár az MFF. És őszintén szólva, nem tudom belátni, hogy miért van az, hogy bizonyos kormányok a növekedés szükségességéről beszélnek, és a versenyképesség szükségességéről, teljesen joggal. Ugyanezek a kormányok, amikor a legfontosabb európai szintű eszközünkről van szó a beruházások támogatására, akkor már nem olyan határozottak. Ez ugyanezek a kormányok. Az MFF-et mindenképpen meg kell védenünk a nyomás ellenére. Az Európai Parlamentnek ö, bele kell egyeznie bármilyen kompromisszumba, tehát a parlament szerepe kulcsfontosságú e tekintetben. Emellett a bankfelügyelet tekintetében is előrelépésre van szükség. A bankunió területén egy lépést kell tennünk a megfelelő irányba, és ez már meg is született. Egy mérföldkőnek nevezhetjük ezt a bankunió létrehozása felé vezető úton, de fontos a bankok szanálására egy egységes mechanizmus létrehozni. Az Európai Bizottság erre javaslatot is tesz majd a nyár előtt, és le kell zárnunk az úgynevezett kettős csomagot, a túpekket is, ami szintén nagyon fontos a jövőbeni gazdaságpolitikai irányítás szempontjából. Tisztelt parlamenti képviselők! A nemzeti parlamenti képviselőknek külön köszönetet szeretnék mondani, hogy eljöttek Brüsszelbe, eljöttek ide, hogy beszéljenek az európai szemeszter különböző elemeiről, dimenzióiról, amely európai szemeszter nagyon fontosnak mutatkozott a gazdaságpolitikai irányítás szempontjából, nagyon fontos eszköz ez. Nem engedhetjük meg, hogy elveszene a reform lendülete. Két napig vitatták meg azokat a prioritásokat, amelyeket az Európai Bizottság a 2013-as éves növekedési jelentésében határozott meg. De ha túl megyünk ezen a jelentésen, akkor láthatjuk, hogy három különböző fronton kell tevékenyé válnunk. Elsősorban az egyik ezek közül a tagállamok széntere, strukturális reformokra van szükség, kiegyensúlyozott államháztartásokra és ezáltal a gazdasági versenyképesség növelésére. Továbbra is oda kell figyelnünk a reformokra, hogy rugalmasabbá váljanak a munkaerőpiac, az árupiac és a szolgáltatások piaca, az elengedhetetlen a, a versenyképesség szempontjából. Az infrastruktúrára, a közlekedésre, az energia és a digitális hálózatokra is oda kell figyelnünk, megfelelően az éves növekedési jelentés prioritásainak. A második fontos szintér a kormányok államháztartási döntései, és harmadsorban a 27 és hamarosan 28 tagállamban meg kell erősíteni a szolidaritási mechanizmusokat és elszámoltathatósági mechanizmusokat, ezáltal a gazdaság és monetáris unió is elmélyíthető lesz, és előre haladunk egy integrált a politikai unió felé is, ahol a közös, illetve az európai hozzáadott érték is jobban érvényre tud jutni. Európai vitára van szükség az Európai Unió jövőjéről és a gazdaság és monetáris unió jövőjéről. Fel kell vetni azokat a fontos kérdéseket, hogy hogyan lehet az integrációt és az együttműködést megerősíteni a gazdasági, a monetáris és a fiskális és a politikai téren is. Konkrét, rövid távú lépésekre is szükség van, és ambiciózusabb, hosszú távú lépésekre ugyanígy. Vannak azok olyanok, olyan lépések, amelyeket már most megtehetünk, vannak olyan lépések, amelyekhez szerződésmódosításra van szükség, de minden esetben átfogó politikai párbeszédet kell folytatnunk ezekről a kérdésekről. A válság megmutatta, hogy mind nemzeti szinten, mind európai szinten együttműködésre van szükség, és különböző intézkedéseket kell foganatosítani. Nagyon gyakran adhok megoldásokat tudunk csak találni. Mind a nemzeti hatóságok, mind az európai szintű intézményeknek sok esetben tűzoltóként kell működniük, és építészként is a jövőt építve, úgymond, tehát a hosszú távú intézkedések révén. Ami az európai demokráciát illeti, az elszámoltathatóság és a legitimitás kell, hogy a homlok térben álljon, mint ahogyan az európai egységesülési folyamat múltja során is így történt. Az Európai Unió továbbra is többszintű irányítási mechanizmusokkal rendelkezik majd. Ez azt jelenti, hogy a döntéshozatali szinten kell elsősorban orvosolni a problémákat, ez azt is jelenti, tisztelt képviselők, hogy egy dolog teljesen világos, a demokratikus elszámoltathatóság és legitimitás az Európai Unióban a 21. században nemzeti és európai szinten történik. Ez nem egy nulla végösszegű játszma, ezek egymást kiegészítő elemek. Az Európai Parlamentáris Hét pontosan ezt fejezi ki. Az európai szemeszternek erős parlamentáris dimenzióra is szüksége van, és világos, hogy nagyon sok dolog forog kockán, döntéseket kell előkészíteni, vagy döntéseket kell meghozni, és mindezekben mind a nemzeti, mind az európai parlamentnek részt kell vennie. Legyen kérdés, legyen szó makrogazdasági, költségvetési vagy fiskális kérdésekről. Így tehát meg kell ragadni minden lehetőséget a teljes, párbesz, teljes átfogó párbeszédre, ahogyan a hatos csomag is előírja, a parlament, a bizottság, a tanács, a Eurogroup, tehát az Eurócsoport és más szereplők között. Még a bizottság éves növekedési jelentése és az országjelentések elfogadása előtt kell ilyen párbeszédet kezdeményezni, emellett fontos, hogy az Európai és Nemzeti Parlamentek munkáját segítse a bizottság és a tanács is. Összességében igazi gazdasági és monetáris unió megköveteli, hogy valós vitát folytassunk az Európai Unió gazdaságpolitikájáról, ez magától értetődő. Fontos, hogy ezt a gyakorlatba is átültessük, és ne csak beszéljünk róla. Gondolnunk kell arra is, hogy 2014-ben az európai parlamenti választások is megrendezésre kerülnek. Így tehát közelebb hozhatjuk a polgárokhoz is, ezt a lehetőséget megragadva, a különböző gazdaságpolitikai témákat. Az európai politika mi pártok szerepét meg kell erősíteni. Épp ezért akar a bizottság európai jogi státust adni az európai politikai pártoknak remélhetőleg ezáltal még európaibbá válnak az európai parlamenti választások, és remélhetőleg igazi európai szintű vitát tudunk folytatni. Zárásképpen szeretném elmondani, hogy Európa lépésről lépésre ugyan lassanként, fokozatosan, de sikeresen megoldja a problémákat nagyon fontos strukturális problémákat is meg tudunk oldani, fokozatosan lépésről lépésre. Azok, akik Európa ellen spekuláltak, alábecsülték a politikai tőkét, amelyet Európába befektetünk. Bizonyítsuk be, hogy ők, ők tévedtek, és mutassuk meg, hogy egy ilyen kulcsfontosságú pillanatban, amikor lassan kifizetődik a beruházott tőke, hogy valóban ők tévedtek, és nem mi. Nagyon fontos mindazonáltal, hogy a polgárok bizalmát újra megerősítsük. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, bizottsági elnök úr. Tudom, hogy mennie kell. Üdvözlöm a biztosokat. Most pedig az Európai Tanács elnöke Herman van Rompuy kap Mr. President, Mr. Vice President. Elnök úr, alelnök úr, kedves kollégák, nagy megtiszteltetés, hogy részt vehetek ezen a fontos ülésem. Magam is voltam elnöke Nemzeti Parlamentnek, és örülök, hogy találkozhatunk az év elején. 2013 nagyobb reményekkel kezdődött, az euró övezeten belül is. Több jel mutat arra, és erről beszél a bizottság elnöke is, hogy eh, a nehezén túl vagyunk. Az euró egy visszafordíthatatlan folyamat, Ez igazolta az idő még a piaci nyomásoknak kitett országok, Görögország, Portugália, Olaszország, Spanyolország esetén is a költségvetési pozíciók jobbnak látszanak, növekszik az export és a marzsok, a, a CDS felárak, kamatfelárak csökkennek. Ezek mind jó jelnek számítanak, de ne felejtsük el, hogy még sok tennivalónk van mert hát végül is a 30-as évek óta bekövetkezett legsúlyosabb válságot kell feldolgoznunk, ami gyakorlatilag az euró egzisztenciális válságát is hozta. Féltek az emberek a megtakarításaik miatt, és féltek amiatt is, hogy egyáltalán a valuta túlélheti -e ezt a válságot. Mi áshatja jobban alá ennél a bizalmat háztartások és vállalkozások körében? Eh, szeretném aláhúzni tehát a fontosságát annak, hogy eh, eh, mennyire Igaz az, hogy az euró stabilitása volt a prioritásunk. Stabilitás nélkül ugyanis nem lenne növekedés, és nem lenne munkahelyteremtés. Innen nézve 2012 forduló pontnak számít. Nagyon komoly munkát végeztek a tagállamok, az eurózóna és az unió is. Amikor elül majd a csatazaj, akkor fogják az emberek igazán értékelni, hogy mekkora eredményeket értünk el. Két elv vezetett bennünket a döntések meghozatalában, a nagyobb felelősség és a nagyobb szolidaritás elve. Ez a két dolog egyébként elválaszthatatlan egymástól. Nagyobb felelősséget kell viselniük a nemzeti kormányoknak, különös tekintettel a fiskális kompakt megvalósításában, amely egyébként a hónap elején lépett hatályba, és a strukturális reformok bátor megvalósítására is szükség van. Nagyobb szolidaritásra is szükség van, egy állandó pénzalapot hoztunk létre, amely arra hivatott, hogy megvédje a tagállamokat a külső sok hatásoktól. A gazdasági koordináció és a bankunió területén szintén tettünk lépéseket, amelyek hozzájárultak a bizalom megerősödéséhez az eurozóna iránt nehéz körülmények között sikerült ezt az előrelépést elérni. A pénzügyi piacok felől komoly nyomás nehezedett ránk, de még e- nyomás nélkül is ezek a lépések elkerülhetetlenek lettek volna. Euróval vagy euró nélkül, de ezeket a strukturális reformokat végre kellett volna hajtani, nem csak a piaci nyomás miatt, mert hát a piacok nem mindig racionálisak, hanem Azért is, mert nem feledkezhetünk meg arról, hogy a fenntarthatóság eh, és a demográfiai változások és feladatokat rónak ránk. Eh, nem lehet egész egyszerűen kettő, két számjegyű deficitet eh, vagy fizetési mérleg hiányt hagyni felhalmozódni éveken keresztül következmények nélkül. Ezzel ugyanis kockáztatjuk az emberek jövőjét. Ha időben léptünk volna fel tíz évvel ezelőtt, akkor elkerülhettünk volna egy csomó szenvedést és nehézséget. Az iszonyatos kiigazítások eredményei kezdenek megmutatkozni, a helyzet javul, de nem nagyon merem ezt a szót használni. A kihívás az, hogy miközben a stabilitás és a bizalom fontos a fellendüléshez, mindig van időbeli lemaradás, a stabilitás visszaállása és a növekedés beindulása között. És aztán van egy másik időbeli lemaradás a növekedés beindulása és a foglalkoztatás növekedése között. Nekünk arra kell koncentrálnunk, hogy ezeket az időbeli lemaradásokat csökkentsük, tehát gyorsítani kell a növekedést, és gyorsítani kell a foglalkoztatottság, foglalkoztatás tágulását. Minden olyan intézkedést meg kell valósítani, amely megvalósíthatónak látszik. Arra várni, hogy a növekedés oldja majd meg a problémákat, nem járható út. Különös intézkedésekre és programokra van szükség. Erre irányul a növekedési és foglalkoztatási megállapodás, amelyet a tagállamok megkötni készülnek, illetve azok az intézkedések, amelyek tagállami szinten szintén megszületnek. Növekedésre van szükség, mégpedig strukturális növekedésre. A versenyképesség ebből a szempontból rendkívül fontos. A versenyképesség állandó nyomás alatt van. Nem csak az olyan országok miatt, mint Kína. Az Egyesült Államok eh, például új felfedezések miatt eh, jelentősen csökkenteni tudja az energiakiadásait, és eh, egy újraiparosítás is végbe megy az Egyesült Államokban. Ezért is kell a saját versenyképességünk főbb elemeit újra és újra átgondolni és fellendíteni, de oda kell figyelnünk arra is, hogy ennek a folyamatnak a költségeit a lehető legszélesebben terítsük, lehető legméltányosabban osszuk el a terheket. A végső cél ebben a stabilitási, stabilizálási erőfeszítésben természetesen a növekedés és a munkahelyteremtés. Tehát ez már önmagában szociális célkitűzés, mind a kettő. Nem szabad elveszíteni, szem előtt a politikánknak a szociális dimenzióját felhívom a figyelmüket, hogy decemberben felkérést kaptam arra, hogy az Európai Bizottság elnökével együtt konkrét lépéseket dolgozza ki gazdaságunk és uniónk szociális dimenziójának megerősítésére. Miközben dolgozunk a növekedésen és a foglalkoztatáson, az Európa zóna és az Európai Unió egy másik nagy szorosan ezzel összefüggő hosszú távú folyamaton is munkálkodik. Az első hatásokat már ér, érezzük. Itt a gazdaság és pénzügyi uniónk megerősítéséről beszélek. A válság emlékeztetett bennünket arra, hogy egy igazi gazdasági unió kialakítása az több, mint egy közös valuta használata. A jelenlegi nehézségek mögötti problémák megoldása véget szükség van közös, szorosabb együttműködésre a fiskális politikában. Ez a projekt, amelyet júniusban indítottunk, és amelyel kapcsolatban én már három jelentést tettem le a tanács asztalára. Nos, ez a folyamat egy gazdasági és monetáris unió irányába vezet, mégpedig lépésenként tervezünk előrelépni. A bankunió a bankok kockázatainak jobb elemzéséről szól, illetve arról, hogy csökkentsük az adófizetői kockázatokat egy bankszanál, közös bankszanálási rendszer felállításával. Már itt is értünk el komoly eredményeket. A legutóbbi decemberi Európai Tanácsi ülésen abban is megállapodtunk, hogy a gazdasági és fiskális politikánk szorosabb koordinálását is megvalósítjuk, például a tagállamok nagy gazdasági intézkedéseinek összehangolását, a tagállamok kezdi szorosabb együttműködést és strukturális reformok területén is egy hatékonyabb párbeszédet akarunk a tagállamok között kialakítani. Az egyik legnagyobb tanulság, amit levonhatunk az elmúlt évekből, az az, hogy tetszik, nem tetszik, függünk egymástól. A, az egyes tagállamok gazdasági nehézségei kihatnak más tagállamokra is. Az eurozónán belül folytatott kockázatos viselkedés bármely bankban, bármely országban aláássa az egész rendszer biztonságát. A kihívás az, hogy mit kezdünk ezzel a kölcsönös függőséggel, és hogyan vállaljuk a közös felelősségünket. A lehető legnagyobb mértékben meg akarjuk őrizni a tagállamoknak azt a képességét, hogy maguk hozzanak bizonyos társadalmi döntéseket, miközben szem előtt tartják a közjót is. Ezért is fontosak ezek az intézkedések, e, és ezek a találkozók, mint a mai, amikor is a nemzeti e, érzékenységek megnyilvánulhatnak, e, az együttműködés tényleges formát ölt. Mindez rendkívül fontos. Emellett annak is tudatában vagyok, hogy minden eljárás, amit kidolgozunk, demokratikusan elszámoltatható kell, hogy legyen. Ebben a tekintetben az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek szerepe fontos. Ők nem riválisok, hanem ugyanannak az érmének a két oldala. Mind a két fél, tehát a nemzeti és az európai parlamentek is saját felelősséggel rendelkeznek, de a 9-es cikkben, a Lisszaboni szerződéshez csatolt egyes jegyzőkönyv 9-es cikkében, illetve a, a fiskális szerződés 13. cikkében megfogalmazott együttműködés a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament között nagyon fontos, hogy megvalósuljon. Én ebben önöket támogatni fogom, abban is, hogy új eljárásokat dolgozzanak ki, vagy megerősítsék a jelenlegi eljárásokat annak érdekében, hogy a parlamenti vizsgálat lehetősége, az átláthatóság növekedjen. Ha a piacok nyugodtak, akkor is fontos ez, de különösen fontos a jelenlegi időszakban. Az európai szemeszter ben is önöknek nagyon fontos szerep jut. Köszönöm szépen, tanácsi elnök úr! Köszönöm szépen, most pedig az ír parlament elnöke Son Beret kap szót. Uh, President Schultz. um... Schulz elnök úr, tisztelt alelnök úr, kedves parlamenti képviselők, kedves vendégekkel, Örömmel fogadtam el a kedves meghívásokat arra, hogy itt lehessek ma ezen a záró rendezvényen. Régóta vagyok képviselő, így nagyra értékelem azt a hozzájárulást, amit mi, amivel mi hozzájárulhatunk gyakorlatilag a folyamatokhoz és a különböző intézkedésekhez, lépésekhez. Nagy figyelemmel hallgattam önt, Schulz elnök úr, múlt év októberében, amikor az ír parlamenthez szólt, és elmondta, hogy gyakorlatilag a, egyre nő a kormányköziség szerepe, és a parlamentarizmusé pedig ezzel párhuzamosan csökken. Én is úgy gondolom, hogy a parlamentnek, mint a polgárok által megválasztott testületnek a lehető legnagyobb szerepet kell játszania a döntéshozatalban és a felügyeletben vagy ellenőrzésben. Éppen ezért nagyon is egyetért értek az interparlamentáris fórum koncepciójával, mint amilyen fórum ez a mostani is, ahol eszmét cserélhetünk mind nemzeti, mind európai szinten. Nagyon találónak tartom azt is, hogy ez a parlamentáris hét egy héttel azután kerül megrendezésre, hogy elindult az Európai Polgárok éve, Brüsszelben és Dublinban indítottuk ezt közösen útjára. Egy olyan év ez, amely lehetőséget kínál arra, hogy emlékezzünk arra, hogy milyen, mik a jogaink, és milyen előnyöket élvezünk európai polgárokként. Elgondolkodhatunk azon, hogy mit jelent ennek a nagyszerű uniónak a polgárának lenni, és hogy milyen jövőt szeretnénk az Európai Unió számára és a magunk számára is. A súlyos pénzügyi válság miatt sajnos nagyon kevés nyitott vitára került sor más fontos kérdések kapcsán, amelyek összefüggnek az európai projekttel. Ez a szerepünk a külügyiben és a biztonságpolitikában. Fontosnak tartom, hogy a pénzügyi nehézségek ellenére sem feledkezzünk meg azok sorsáról, akik a harmadik világban élnek, és akiknek továbbra is szükségük van a segítségünkre és a támogatásunkra. Sokszor úgy érzem, hogy a mind a nemzeti, mind az európai parlamenti képviselők nagyon fontos szerepet játszhatnak közösen az olyan politikák kidolgozásában, amelyek révén segíthetünk ezeken az embereken. Előttem szólók már említették a munkanélküliség gondját. Írországban, de gondolom más országokban is, nagyon sok szakképzett munkás, mérnök, vízvezetékszerelő és mások aki, élnek, akiknek nincs munkájuk, és munkanélküli segélyből élnek. Én már egy ideje azt mondom, mind európai, mind nemzeti szinten, hogy egy olyan rendszert kellene létrehoznunk, amely segítségével lehetőséget biztosítunk ezen munkanélküliek számára, hogy harmadik, a harmadik világot támogató projektekben vegyenek részt, így, miközben megtartják a munkanélküli segélyt, felhasználhatják készségeiket, hogy a harmadik világban élőkön segítsenek, és ezáltal fenntarthatják készségeiket, ismereteiket, otthonokat, kórházakat, iskolákat építhetnek a harmadik világban például. Sok-sok módja van annak, hogy hogyan tudunk közösen segíteni a harmadik világbeliek sorsán és, ami még fontosabb, hogy megmutathatnánk ezáltal, hogy Európa nem csak a pénzről szól. A legnagyobb probléma, amelyel mindannyian szembesülünk, a fiatalok körében tapasztalt a munkanélküliség, erről is szóltak már többen. Egyszerűen elfogadhatatlan a helyzet. Elfogadhatatlan, hogy a lakosság 23%-a az utcákon bóklászik, semmit nem csinál, miután 14 vagy akár 18 éven keresztül iskolába járt és tanult, és átment az oktatási rendszeren. Meg kell néznünk, hogyan tudjuk az EU-s alapokat felhasználni, hogyan tudunk valamilyen megoldást találni erre a kérdésre. Ismét csak a Nemzet és az Európai Parlamentnek is fontos szerepe van ebben. Az ír nemzetgazdaság kapcsán és annak kapcsán, hogy hová tartunk, szeretném elmondani, hogy az emberek egy kicsit szkeptikusak az EU-s tagsággal szemben, és hát az ember sohasem tudhatja, hogy kik is a barátai, illetve csak, a, csak szükségben mutatkozik meg gyakorlatilag a jó barát. Írország reformprogramokat hajtott végre, és segítséget kapott európai részről is. A reformok nagyon nehezen mentek végbe, 2014 végére 37.500 fővel csökken a közfoglalkoztatottak száma, ez 12 százalék, és a bérek, bérük 15 százalékkal csökken. Emellett az egészségügyben nőnek a nőnek a járulékok, emellett ami a ö, a jövedelemadót illeti, 37,5%-os volt a legmagasabb adókulcs, és a 100.100 eurós és az a fölött lévő jövedelmekre róttuk ki. 2012-ben 52% a legmagasabb adókulcs, ami 32 ezer euró feletti bérekre vonatkozik. Mindeközben meg, megvédtük a munkaerőpiacot és a munkahelyeket azáltal, hogy nem növeltük azokat az adókat, amelyek adott esetben a munkahelyteremtést akadályozták volna. Emellett megerősödött az exportunk. Mint ahogyan korábban is elhangzott, az EU-s partnereknek köszönhetően tudtuk elérni ezeket az eredményeket, valamint a hazai döntéshozatalnak és mindenek előtt az ír polgárok erejének is köszönhető minden, mindennek. Mindez. Mindenek előtt szükségünk van az Európai Parlament és más parlamentek támogatására is, hogy biztosítani tudjuk, hogy meg tudjuk oldani az államadóság problémáját Írországban, és teljes mértékben meg tudjuk valósítani az Európai Tanács 2012. június 29-i döntését. Schulz elnök szavaira utalnék ismét, aki, mint ahogy mondtam, múlt év októberében beszélt hozzánk az ír parlamentben, és azt mondta, hogy az egyik családtag bajba kerül, akkor a többi családtagnak kell segítséget nyújtania. Mindannyiunk érdeke, hogy Írország mielőbb a program végére érjen, a támogatási program végére, és biztos vagyok abban, hogy ezt el tudjuk érni, azáltal, hogy magunk is teszünk lépéseket ez irányba, de azáltal is, hogy az európai partnereink segítenek nekünk ebben. A múlt év nagyon nehéz volt az európai irányítási kérdések tekintetében, Államadóságválság, pénzügyi válság és munkanélküliség sújtottak bennünket, főként a fiatalokat érintette érintették ezek a problémák. Az elmúlt évek során azt hiszem Európa hosszú utat tett meg. Évről évre hallhattuk azokat az érveket, hogy az euró nem fogja túlélni a válságot, szét fog esni az Európai Unió, és a szkeptikusok egyik cikket írták a másik után a különböző újságokban arról, hogy milyen következményei is lehetnek ezen válságnak. Itt vagyunk 2013-ban, az euró még mindig köszöni szépen jól van, a bankok helyzete is tisztázódni látszik, még mindig 27 tagállamunk van, sőt, sokan csatlakozni is szeretnének. Azt hiszem, az európai vezetőket megilleti az elismerésünk ezen eredményekért. Ugyanakkor persze nem akarom elhallgatni a nehézségeket és kihívásokat sem. Azt hiszem az egyik legnagyobb probléma a kommunikációs deficit, amely létezik az európai projekt és az európai polgárok között. Nagyon gyakran csak negatív híreket kapunk az Európai Unióról, olyankor tudósítanak, amikor új szabályokat fogadnak el, szankciókkal fenyegetik a tagállamokat. Többet kell tennünk, és nyíltabban kell kommunikálnunk az európai polgárokkal az európai tagság, Európai Uniós tagság előnyeiről. És azt hiszem, ez nagyon lényeges részét, nagyon lényeges részét képezi ennek az ehhez hasonló rendezvények megszervezése az Európai Parlament és az nemzeti parlamentek részvételével. Mint ahogyan mondtam, már közel 40 éve ö, vagyok közszereplő. Röviddel azután, hogy Írország csatlakozott az Európai Unióhoz 1973-ban, ebben az időben lettem közszereplő, és emlékszem, hogy annak idején az emberek egy kicsit gyanúsan és félelemmel fogadták a csatlakozást, féltek tőle, hogy az Európai Parlament majd átveszi a nemzeti parlamentünk szerepét, és így tovább, de hát ez nem történt meg. És az évek múltával az emberek megtanulták, hogy az együttműködés révén nagyon sok mindent el tudunk érni. Őszintén remélem, hogy ha hogy őszintén remélem, hogy ezt a kommunikációs problémát közösen meg tudjuk oldani. Mondok egy példát. Mindannyian megpróbáltunk parlamenti tévécsatornákat létrehozni és működtetni. Nos, a mi tévécsatornánkon az Európai Parlament eseményeit is, eseményeiről is rendszeresen tudósítunk, az Európai Parlament szakbizottsági munkájáról is tudósítani kellene, a bizottsági találkozókról is, a tanácsi üléseket is ö, sugározni kellene. És szeretném, hogyha az ír és az európai polgárok látnák, hallanák és tudnák, hogy mi történik az európai szintéren és a nemzeti szintéren egyaránt. Úgy hiszem, ez mindenképpen csak mindenki javára válhat. Szokás azt mondani, hogy a politika mindig helyi szintű. Hát, hogyha így van, akkor gondoskodnunk kell arra, hogy az európai kérdések és ügyek is helyi szintűvé váljanak, helyi szintre hozzuk őket. Örömmel várom az együttműködés az európai parlamenti kollégákkal, az Európai Bizottsággal, az európai élet minden szinterén, Remélhetőleg az ír soros elnökség során sikerül majd folytatnunk ezt a fajta szoros együttműködést, sikerül a kommunikációs deficitet felszámolnunk, és az európai parlamenti képviselőknek sok sikert kívánok a jövő évi parlamenti választásokhoz, és nagyon szépen köszönöm, hogy felszólalhattam itt ma. Vielen Dank, Köszönöm szépen, Bert kolléga, kedves kollégák! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Van egy híres német eh, komédiamester, Karl Valentinnak hívják, és Karl Valentin a Bajor tartományi gyűlésben tett egyik lákotogatása alkalmával azt mondta, hogy most már tudom, mi az igazi parlamentarizmus. Mindent elmondtak, csak még nem mondta el mindenki. Ez az oka annak, amiért én most itt nem fogok beszédet tartani, mert hogy a beszédemnek érdemi tartalmát az előttem szólók már ismertették. Szeretnék köszönetet mondani elsősorban az ír parlament elnökének, aki a szívemből szólt. Van az Európai Parlamentnek a televíziós csatornája, amit bármikor könnyen összeköthetünk a nemzeti parlamenti csatornákkal, és ezt a kezdeményezést én komolyan veszem, konkrét formába fogjuk önteni, ugyanis ha egyszer Írország elkezdi a sort, mások is csatlakoznak majd. Úgyhogy szeretném önöknek azt javasolni, hogy most rögtön kezdjük meg az eszmecserét, amit Anni Podimát a kolléganőm fog vezetni. Én sajnos ki kell, hogy mentsem magamat, mert Litvánia miniszterelnökét kell pár perc múlva fogadnom itt a parlamentben, utána pedig Észak-Írországnak az első miniszterét, miniszterelnökét. Tehát nagyon fontos reprezentatív teendőim vannak, de nem fogom elhagyni az épületet anélkül, hogy utavalóul valami személyeset mondanék önöknek. Szeretnék először is eh, a jelenlétüket személyesen is köszönetet mondani, és szeretnék emlékeztetni a mai dátumra. Ma január 30-a van, ma 80 évvel ezelőtt kezdődött a kontinensünk történelmek legsötétebb időszaka, ugyanis 1933. január 30-án az emberiség elleni bűnöket elkövető Hitler magához ragadta a hatalmat. Gondoljunk arra, hogy azok a gyermekek, akik ezen a napon születtek, életük első 12 évét a terrorral, a pusztítással, a rombolással, a kiírtással és a gyűlölettel kellett, hogy eltöltsék. 80 évvel később a mai napon az európai egységesülési folyamatnak köszönhetően mi az európai parlamenterek, akik 27 országból érkeztünk, tehát valamennyi nemzetet, valamennyi fajt, valamennyi vallási felekezetet, valamennyi gondolati platformot képviseljük. Itt közösen összejöttünk és képviseljük azokat a gyermekeket, akik adott esetben ma születnek, és akik együtt, nem pedig egymás ellen fognak élni. Úgyhogy gondoljunk mindannyian ma arra, hogy ez mennyire csodálatos, történelmi pillanat, hogy ezt megtehetjük. Úgyhogy ez egy reprezentatív összejövetel, amely jól megmutatja az európai szellemiséget, akár az európai szinten dolgozunk, akár a nemzeti szinten. Úgy gondoljuk, hogy az európai szellem a legjobb eszköze annak, hogy megakadályozzuk a 80 évvel ezelőtt Németországban hatalomra kerülő eh, szöntevők tetteinek megismétlődését. Az európai szinten való együttműködés tehát ennek az eszköze, és engedjék meg, hogy megkérjem önöket arra, hogy ebben a szellemben folytassuk a munkánkat. Ladies and gentlemen, dear colleagues. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Sok-sok szép dolgot hall, hallhattunk a parlamentarizmusról. Így tehát nekünk, nemzeti parlament és európai parlamenti képviselőknek kell folytatnunk a munkát, ahogyan tettük tegnap és tegnap előtt is. A mi feladatunk most, hogy bebizonyítsuk, hogy a parlamentarizmusnak valóban nagy értéke van, mint ahogyan az összes felszólaló kihangsúlyozta. A parlamentarizmus nagy érték, és nagy veszély fenyegeti azt. Megnyitom a vitát, emlékeztetném önöket, hogy vannak felszólalási lapjaik vagy kártyáik, ezekkel jelezhetik, hogyha szeretnének felszólalni és hogyha szeretnének felszólalni, megnyilvánulni, akkor kérjük, juttassák el hozzánk ezt a kártyát. Ez mind a nemzeti parlamenti, mind az európai parlamenti képviselőkre is vonatkozik. A felszólalási idő három percben korlátozott, és előfordulhat, hogy rövidebbre kell fognunk azt, hogyha kifutunk az időből. Ugyanúgy járunk el, mint tegnap, ez azt jelenti, hogy két nemzeti parlamenti felszólaló kap szót, és utána őket követi egy európai parlamenti képviselő. Megnyitom tehát a vitát, és megadom a szót Helga Trüppel asszonynak, aki a Költségvetési Szakbizottság képviselője Németországból. Trüppel asszony, öné a szó. Uh, I'm a member of European Parliament. Én az Európai Parlament képviselője vagyok, tudja? Európai Parlamenti képviselő vagyok. Úgyhogy lehet, hogy először két nemzeti parlamenti képviselő kéne találni. Yes, but I don't have any other things. Yeah, yeah. that's is. Yes, I'm sorry, Mrs. Uh, Truppel, there was a confusion with the cards. So I would like... Elnézést kérek, Truppel asszony, egy kicsit megzavarodtam akkor. Bettina Kutlát kérném fel, hogy szólaljon fel. Ő Németországból érkezett hozzánk, uh, három perce van, parancsoljon. Bettina Kudlának hívnak, elnök asszony, hölgyeim és uraim! Úgy gondolom, hogy fontos, hogy ezt a parlament közi egyeztetést megtartjuk, és a konferencia jól megmutatta, hogy mennyire fontos a nemzeti népképviseleteknek a szerepe. Úgy gondolom, hogy szem előtt kell tartanunk, hogy nem szabad olyan döntéseket hozni, amelyek nélkülözik a demokratikus legitimációt. Szóltak itt eh, arról a témáról is, hogy Nagy-Britanniában adott esetben népszavazásra fog sor kerülni. Ezzel kapcsolatban felmerül bennem a kérdés, hogy összességében miért is berzenkedünk annyira a népszavazás gondolatától? Tulajdonképpen üdvözölnünk kellene a népszavazást, hiszen azt kell, hogy várjuk, hogy valamennyi tagállamnak eh, a népessége, lakossága egységesen, egyértelműen Európa párti álláspontot foglal majd el. Népszavazásra nem csak akkor kell gondolnunk, amikor negatív kimenetelre számítunk, amikor arra számítunk, hogy az emberek nem fogadják Európát megfelelően, és amikor arról van szó, hogy a nemzeti parlamenteknek nincsen már befolyása a brüsszeli döntésekre. Engedjék meg, hogy röviden kitérjek néhány lényeges témára, amelyek az elmúlt napokban már napirenden voltak. Barozó bizottsági elnök úr hangsúlyozta az európai többletérték fontosságát. A középtávú pénzügyi tervnek a kiadásait kellene tehát eh, előtérbe helyeznünk. Ezzel kapcsolatban kihangsúlyoznám, hogy meg kellene azt is nézni, hogy már mit értünk el nevezetesen a már folyamatban lévő pénzügyi keretben már alokált kiadásokat kellene megnéznünk. 250 milliárd euró maradvány pénz van olyan projektek számára, amelyek a jelenlegi pénzügyi keret keretében még nem lettek sehova sem allokálva. Tehát ezt a Eh, ezt a maradvány pénzt kellene most felhasználnunk, mielőtt újabb követelésekkel állunk elő. Ami az ifjúsági garanciát illeti, ezzel kapcsolatban a német szövetségi kormány álláspontját szeretném ismertetni önökkel. A német szövetségi kormány kifejezetten üdvözölte, hogy az egyes eh, kormányok a fiatalkori munkanélküliség témájával hangsúlyosabban foglalkoznak. Nyilván az európai ifjúságnak perspektívát kell nyújtanunk. Ugyanakkor az ilyen garanciákat csak az egyes nemzeti államoknak szabad felvállalniuk. Vannak országok, így például Finnország, ahol egy ilyen garanciának a felállítása az értelmes és észszerű. Ugyanakkor meg kell vizsgálnunk azt is, hogy az állami garancia vállalás nem jelente túlzott terhet a, az ország, az adott ország számára, és nem ígére a fiatalkori munkanélküliség leküzdésére az állam olyat, amit nem tud betartani. És adott esetben tényleg kezeli-e hatékonyan a fiatalkori munkanélküliséget egy ilyen garancia. Tehát meg kell néznünk, hogy a magángazdaság milyen kezdeményezéssel tud élni, és hogyan tud a magángazdaság, a vállalatok hogyan tudnak munkahelyeket teremteni az állam, erre önmagában nem képes. Hiszen szociálisan az vállalható fel, ami munkát teremt, és a beruházások támogatása a pultomon úgy lát, pultomon nem mutatja semmi sem az időt. Okay. okay. Már meghaladja a három percet a felszólalása. Akkor a, befejezem a mondandómat, és összefoglalnám a gondolataimat. Nem szabad olyan döntéseket hoznunk, amelyek nélkülözik a demokratikus legitimációt, és ez érvényes különösen a bankfelügyelet témájára és az Európai Stabilitási Mechanizmus témájára. Nagyon is eh, idegesítőnek tartottam, hogy a bizottság részéről csak a bankunióról beszélnek, de nem beszélnek a bankok felügyeletéről. Eh, a saját nemzeti parlamenteinkben a döntéshozatali helyzet jelenleg úgy néz ki, hogy a német Bundestag, a szövetségi gyűlés, az Európai Bankfelügyelet felállítását a rendszer szinten releváns bankok számára szükségesnek tartja, de a betét felügyelet közösségivé tételét előirányzó bankuniót egyértelműen elutasítja, ugyanis ez, hiá, ez nélkülözni a demokratikus legitimációt. Köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni, hogy az órát sikerült-e beállítani, és folytathatjuk el, hiszen tudniuk kell a felszólalóknak, hogy mennyi ideje beszélnek. Iger Spimenus kapja meg a szót. Ő az európai ügyekkel foglalkozó szakbizottság alelnöke a lett parlamentben. Parancsoljon. Yes, uh, thank you, Madam Chairman. Madam Chair, uh, I'm going to... Köszönöm szépen, elnök asszony lettől fogok beszélni. Az Európai Unió éves pénzügyi tervén dolgozik. Lettország számára rendkívül fontos kérdés, hogy ez a éves pénzügyi keret hogyan fog kinézni, hiszen a nemzetgazdaságunk nagymértékben függ ezen többéves költségvetés allokációitól, így tehát A viták középpontjában Letországban az MFF áll. Emellett a kohéziós alapok is rendkívül fontosak a számunkra. A GDP másfél százalékát teszi ez ki. Az ebből származó támogatás. A kohéziós támogatás azonban valószínűleg a, a korábbi tervezési időszakhoz viszonyítva csökkenni fog. Makrogazdasági következményei lesznek ennek. Az új tervezési időszak a kohéziós alapok esetében csökkentett plafonnal dolgozik, a korábbi GDP mutatókon alapszik, ez, és ez Lettország helyzetét jelentősen rontja, hiszen a válság elején Lettországban a gazdasági helyzet nagymértékben romlott. Mi a lett parlament részéről úgy gondoljuk, hogy külön szintet vagy más plafont kellene alkalmazni azon országok esetében, amelyek 2008 és 2010 között nagyon alacsony szintű növekedést produkáltuk, sokkal alacsonyabbat, mint az európai átlag. Azon országok esetében, Ez, ezen országokban az abszorpciós ráta mindeközben nagyon jól alakult. A kohéziós politikát úgy kell alakítani, mindemellett, hogy a 2020-as célkitűzéseket el tudjuk érni. Ami a kapott illeti, Lettországban a kifizetések szintje a legalacsonyabb az összes EU-s tagállam közül. Az EU-s átlagnak csupán 34%-át teszi ki. Úgy gondoljuk, hogy legalább egy minimális közvetlen kifizetési szintet meg kellene határozni, mégpedig az EU-s közvetlen kifizetések átlagához igazítva. Úgy gondolom, hogy csak fair lenne, hogyha ez megtörténne, ezt a finanszírozási, a finanszírozás ezen növelését azonban nem szabad azáltal kompenzálni, hogy pénzt vonunk el a halászatból, a közös halászati politikából és a vidékfejlesztésből. Hiszen ezáltal jelentősen romlana azon országok helyzete, amelyek meg elkezdtek kikerülni a válságból, nagymértékben csorbulni a versenyképességük. Köszönöm, akkor most kapja meg a szót Trüppel asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Két központi gondolatot szeretnék felkarolni, amelyekről már szó esett ma délelőtt. Az első a bizottság elnökének, Bározó elnöknek a nyilatkozata volt, miszerint az európai demokrácia abban mutatkozik meg, hogy az európai parlamentet megerősítjük, és a nemzeti parlamenteket is megerősítjük szemben a tanácssal. Úgy gondolom ez egy helyes kijelentés és ez pedig azt jelenti, hogy önök otthon a tagállamokban, és mi itt Brüsszelben azon kell, hogy munkálkodjunk, hogy szoros legyen az együttműködés közöttünk, hogy közösen valóban ezt a szerepet játszhassuk szemben a tanácssal, tehát, hogy ellenőrizzük a tanácsot, de hogy mindenek előtt egyfajta párbeszédet alakítsunk ki egymás között, és szemben az Európai Tanácssal is. Egy másik dolog, a Financial Times-ban benne állt ma, hogy az a 11 tagállam, amely bevezeti a pénzügyi tranzakciós adót, valószínűleg 30-35 milliárd eurós bevételre tesz szert ebből, tehát egy hatalmas összegről van szó. Tudják, az MFF-ről tárgyalunk jelenleg, és hát ez az összeg az európai költségvetés egy negyedét teszi ki tulajdonképpen. Ha egy ilyen összegre tesznek szert ezek az országok, ez egy nagyon fontos dolog, Azért mondom ezt, mert a tagállamokkal még mindig vitatkozunk arról, hogy gyűjti be a pénzt és kinél marad végül. A tagállamok azt szeretnék, hogy a nemzeti parlamentekhez folyjon be ez a pénz, míg mi az Európai Parlamentben nagy többséggel azt gondoljuk, hogy nagyon fontos volna, hogyha ez a pénzügyi tranzakciós adóból származó bevétel az európai költségvetés saját forrásává válna, és ugyanígy az Európai Uniónak folyósított tagállami hozzájárulásokat csökkenteni kell, az, kellene azon tagállamoknál, amelyek a pénzügyi tranzakciós adókból származó bevételt hajlandóak átadni Európának. És ez megválaszolja azt a kérdést is válságidőkben, hogy honnan is érkezzen az európai költségvetés pénze. Ezért nagyon fontos ez a megközelítés, ez a gondolat. Tudom, hogy sokak esetében nagyon vitatott ez az ötlet, nagy-Britannia és Írország esetében főként, de fontos lenne ezen elgondolkodni, hiszen jövő héten a csúcson ez a téma is terítékre kerül majd, és hogy a nemzeti parlamentek hogyan lépnek fel ebben a kérdésben döntő fontosságú az európai költségvetés jövője szempontjából. Köszönöm. Köszönjük szépen Trüppel asszonynak, és köszönjük, hogy a pénzügyi tranzakciós adóra ilyen kiterjedten utalt, most pedig Szervájsz úr kapja meg a szót, ő Hollandiából érkezett hozzánk. Thank you, Chair. Um, Köszönöm szépen. Saying that, uh, Köszönöm. Kezdeném azzal, hogy a bizottság elnöke és a tanács elnöke a beszéd után azonnal leléptek, és sajnos nem tudtunk uh, vitába botyolódni velük, uh, mert nagyon szép dolog azt hallani, hogy uh, fontos dolog a nemzeti parlamentekkel való párbeszéd, de akkor itt is kéne maradni. Tehát Sepcsovics úr ugyan itt van, e, és akkor ezt a lehetőséget megragadva hozzáintézem a szavaimat. E, beszéltünk az elmúlt napokban arról, hogy a nemzeti parlamentek milyen szerepet játszanak saját kormányaik ellenőrzésében. Sok szó esett az átláthatóságról és a legitimációról. Az átláthatósággal kapcsolatban vannak e, aggodalmak a holland parlamentben, mert azt láttuk, hogy átláthatatlan előkészítés után történtek csúcs találkozók, például a decemberi csúcs találkozóra, Barozó úr és Barozó úr terve egy héttel a, a tanácsülés előtt került kiadásra egy anyag. Van Rompuy úr vita anyaga pedig csak néhány nappal a decemberi csúcs előtt eh, került ki. A parlamentek ezt nem tudták érdemben megvitatni. Az európai tanács ülései eh, nem nyilvánosak Eh, és a kommunikék, az a dokumentumok sem eh, nyilvánosak abban az értelemben, hogy eh, néha elolvashatjuk őket, de nem igazán használhatjuk fel őket. Hogyan lehet az európai döntéshozatal áttekinthetőbbé tenni, és a bizottság egyetérte azzal, hogy a tanács munkaanyagait nyilvánossá kellene tenni a parlamentek és a lakosság számára. De Gró úr következik Belgium. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Aki követte a vitát, az hallhatta, hogy a legitimációnak a problémát nagyon szkeptikusan kezeljük. Jól lehet, a legitimáció támogatói pontosan azok, akik mindig nemet mondanak, vagy igen, de ezt mondják. És entuziazmussal akarják támogatni a legitimációt de a legitimáció képviselőnek kinevezésekor problémával lépnek fel. Úgy gondolom, hogy a legi az Európai Parlament legitimációja megfelelően megvan, hiszen megvan választva, aktív, jól működik, de valójában mint társjogalkotó legfeljebb Európa GDP-nek 1%-ába tud beleszólni. Ezen túlmenően vannak 40 népképviseleti testületek 27 országban. Évente 4-5 ilyen népképviseletben van változás, és nekik a befolyásuk hatalmas, gyakorlatilag a adott ország gdp nek elköltésébe 50% felett tudnak beleszólni. Hogyha megnézzük a elmúlt 45 évet, ahol folyamatosan választottak nemzeti népképviseleteket, meg kell, hogy állapítsuk, hogy nagyon nehéz volt a nemzeti parlamentekben az európai tematikát keresztül vinni. Herman van Rompuy 8 évi volt az elnöke annak a testületnek, amiben én is ülök, és hogyha európai témákról volt szó, akkor természetesen ezeket kötelező módon ledolgoztuk, a bizottságnak a napi rendjét eh, ledolgoztuk, és az érdeklődés nagyon kicsi volt az elmúlt évig, az elmúlt hónapig, ugyan, amikor is Európa hirtelen napirendre került megkezdődött ugye az európai beavatkozás a költségvetésekbe, erősödött a munkaügyi és szociális politika, és akkor észrevettük, hogy Európa be tud avatkozni nem csak a szabályok területén és az egységes piaci működés egyszerűsítése területén, hanem más kérdésekben is, és ez érdeklődés keltett. És föltenném a kérdésemet, ezzel be is fejezném, hogyha a szubszidiaritásnak az elvét és az arányosságnak az elvét az alapvető problémákra is kiterjeszt, tekintjük azokra a problémákra, amivel Európa foglalkozik, akkor úgy gondolom, hogy beleszólást kell engedni valamennyi nemzeti parlamentnek. Ez szolgálhatja csak a közös érdekeinket. Köszönjük szépen, kedves kollégák! Szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy Barroso elnök úr, mindahogyan tudják, elment, de az Európai Bizottság alelnöke, Sefcsovics úr, itt van. Ez azt jelenti, hogy amikor a vita első körét lezárjuk, akkor megadom neki a szót, és mivel van némi időnk, lehetőségük lesz majd kérdéseket feltenni neki a második körben. Most meg szeretném adni a szót Huang Nok kollégának. Merci, Annie. Köszönöm, Anni. Először is Tegnap már beszéltem eh, a növekedésről, úgyhogy nem akarok most eh, beszélni. Eh, kulcsfontosságú kérdés. Mi pedig itt nagyon sok érdekes dologról beszélünk egyébként, és reagálni szeretnék a német parlamenti képviselő által felvetettekre, aki elítélte a bankunió antidemokratikus voltát. Azért hadd emlékeztessek arra, hogy a német kancellár ötlete volt ez abban az értelemben, hogy ez egy megoldási javaslat volt a spanyol bankválság megoldására, és ezzel elkerültünk egy második nagy bankválságot Európában. A egész egyszerűen egy következő integrációs lépésről van szó ebben a vonatkozásban. Németország pedig külön követelményeket, követelésekkel áll elő. Mi szocialisták föderalista berendezkedésben hiszünk, de olyan föderalista berendezkedésben, amely demokratikus. A nemzeti parlamentek eh, nyilván eljátszák a maguk szerepét eh, ott, ahol működnek, eh, és nyilvánvalóan ott is megvalósul a demokratikus kontroll, de hát európai szinten is van egy demokratikus kihívás. Tudjuk, hogy a bankunió az gyakorlatilag ebből a szempontból is fontos. A parlamentnek egy olyan többségi álláspontot kell kifejtenie, hogy az ilyen jellegű együttműködés, mint a bankunió, az ne kormányközi legyen, hanem igazi demokratikus ellenőrzés alatt valósuljon meg. Ebben az értelemben együtt kell dolgoznunk, és van egy megosztott szuverenitás az Európai Parlament, valamint a nemzeti parlamentek között. Ne egymással szembe fogalmazzuk meg magunkat. Uh, uh, Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót Terry Layden szenátornak, a Kérországból érkezett hozzánk. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen! Nagyon örülök, hogy itt lehetek ma. 27 tagállam képviselőjének és az Európai Parlament képviselőjének felszólalásait hallgathatom itt, és kiválóak mindezek. Úgy gondolom, hogy Sean Barrett az, az ír parlament elnöke kiváló beszédet tartott, és hát parlamenti elnökként nem sok alkalma van vélemény nyilvánítani, nagyon örülök, hogy ma meghallgathattam őt. Írországban valóban nagyon keveset tudósítanak sajnos erről a mai találkozóról, de úgy gondolom nagyon fontos, hogy ő azért elmondta a véleményét. Különösen tetszett az a javaslata, miszerint a szakképzett munkások és különböző szakértők készségeit Európán kívül is lehetne hasznosítani, és nem csak Írországra igaz ez, hanem az egész Európai Unióra. A jelenleg munkanélküli készségeit fel lehetne használni valóban a harmadik világban, házak, kórházak, iskolák építésére. Ez tehát valóban egy nagyon jó javaslat volt, úgy gondolom, Samberöt részéről. Ugyanúgy, ami az Európai Uniós ügyek és az Európai Parlament működésének ismertebbé tételét, az arról való tudósítást illeti, valamint az Európai bizottság és a tanács munkájának ismertetését is. Úgy gondolom, ez is nagyon jó ötlet. Nagyon nagy az érdeklődés egyébként ez iránt. Úgy gondolom, mindenképpen támogatandó ez az elgondolás. És valóban 40 éve annak, hogy Írország csatlakozott az Európai Unióhoz, vagy az Európai Gazdasági Közösséghez, ahogy akkor hívták, az ír nép Szinte az összes referendum népszavazás esetén kedvezően szavazott a különböző szerződés módosítások kapcsán, ez is mutatja, hogy elfogadjuk Európát. Négy évvel ezelőtt nehézségekbe ütköztünk, Írország támogatást kapott, de nagyon nehéz ennek a költségeit viselnie Írországnak jelen pillanatban. Az adósságok visszafizetésének kérdése, ennek újratárgyalása rendkívül fontos kérdés. Az írnép sokat szenvedett. Úgy érezzük, szükségünk van az Európai Unió és az Euróvezet támogatására. És ezt meg is kaptuk. Hogyha a jelenleg és az előző kormány nem hozta volna meg azokat a döntéseket, amelyeket meghozott, azt hiszem még mélyebb válságba került volna Írország. Szeretném megköszönni az egyéb ír felszólalók felszólalásait is. Az szenátus tagjaként nagyon örülök, hogy itt lehetek, és köszönöm a figyelmüket. Köszönjük szépen Léden szenátornak, és valóban igaza van, nagyon jó felszólalásokat hallhattunk az ír parlamenti képviselők részéről az elmúlt két nap során, és különösen érdekes ötleteket osztott meg velünk természetesen Beret úr is, az ír parlament elnöke. Szelevrakosz úr szeretett volna még felszólalni, de úgy látom nincs a teremben. Ezért megadom a szót az Európai Bizottság alelnökének, Maros Sefcsovicsnak, hogy válaszoljon első körben a kérdésekre, és reagáljon a felvetésekre, és utána megadom a szót az EMPL és a budget szakbizottság, tehát foglalkoztatásügyi és költségvetési szakbizottság elnökeinek, Beresz asszonynak, Lemaszúr úrnak, akik szintén szeretnének véleményt nyilvánítani az eddigi felszólalások kapcsán, és utána még lesz lehetőségük felszólalni, emlékeztetném önöket, hogy itt van ez a sárga kártya az asztalokon, használják azt, és utána 12-15 környékén zárjuk a vitát. Sefcsovics úr, ön a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm, hogy megkaptam a lehetőséget, hogy válaszoljak a kérdéseke. Sorban haladnék. Bettina Pudla a német Bundestagtól emlékeztetett bennünket arra, hogy többet kellene beszélnünk az európai hozzáadott értékről, teljesen egyetértek vele. Hiszen, ahogyan a bizottság elnöke is mondta, amikor az MFF-ről folytatunk vitát, sokszor megfeledkezünk arról, hogy minden tagállam hasznát látja valamilyen módon a többéves pénzügyi keretnek, profitál belőle. Ezért azt gondolom, kicsit ö, ö, megdöbbentő vita, amely az Egyesült Királyságban indult erről, de hát remélhetőleg lesz ennek pozitív vetületei is. Hiszen, ha megnézzük a számokat, 2011-ben az Egyesült Királyság kb. 6 milliárd fonttal járult hozzá az európai költségvetéshez, ez egy kicsit több, mint 7 milliárd euró. Az Egyesült Királyság becslései szerint évente az Egyesült Királyság különböző vállalatai és a polgárok 30 és 90 milliárd fontnyi hasznot húznak a tagságból. Tehát láthatjuk, hogy nagyon hasznos az EU-s költségvetés az ő számukra is. És hogyha csak az MFF-et nézzük, akkor amely az EU GDP-nek 1%-át teszi ki csupán, akkor ez egy nagyon nagy dolog. Beszéltünk több ízben az EU hozzáadott értékéről, és nagy örömmel hallottam, hogy Hollandiában is kiszámolták, hogy a holland polgárok milyen mértékben látják hasznát az EU-s tagságnak. Az öbecslésük szerint egy főre esően évente kb. 2000 euró ez a haszon vagy nyereség. Ez körülbelül hétszer annyi, mint amennyivel fejenként hozzájárul Hollandia az EU-s költségvetéshez. Tehát az EU-s költségvetés az egységes piac és az együttműködésünk révén minden polgárunk számára meg tudjuk többszörözni a gazdasági hasznát a tagságnak gyakorlatilag, és nem csak az MFF kapcsán kell erre emlékeznünk, erre a részletes képre. Látnunk kell, hogy a nemzetközi, globális nemzetközi kereskedelemben az EU még mindig az egyik legfőbb szereplő, és ennek is hasznát látják nyilvánvalóan a polgárok. Ezért nagyon örülök Lamassor úr ötletének. Lehet, hogy jó lenne, hogyha készítenénk egy elemzést arról, hogy tágabb kontextusban a különböző tagállamok mennyiben kedvezményezettjei a rendszernek mennyi hasznot húznak az EU-s tagságból. Jó lenne, hogyha egy átfogó képet is látnánk magunk előtt. Kudla asszony beszélt a bankfelügyeletről is, valamint az Európai Központi Bank szerepéről. Azt kell mondanom, hogy ez egy igazán nagy áttörés volt, nevezetesen, hogy sikerült megállapodnunk egy egységes felügyeleti mechanizmusban a vita heve, hevessége, és um, a késedelem is megmutatta, mennyire nehéz feladat volt itt egyensúlyt teremteni. Az ECOFIN minisztereket kétszer is fel kellett szólítani arra, hogy állapodjanak már meg végre. Miért volt ez olyan fontos? Azért, mert láthattuk, hogy a nemzeti döntéshozata korlátokba ütközik, amikor a bank ágazatról van szó. A pénzügyi ágazat, a pénzügyi piacok integrálódtak, de a felügyelet még mindig nemzeti keretek között mozgott. Ezért az egységes felügyeleti mechanizmusról szóló megállapodás valóban nagyon nagy horderejű, mondhatnám azt is, hogy történelmi jelentőségű. A bizottságban természetesen keményen dolgozunk azon, hogy meglegyen a két további pillér is, amelyre szükség van. Az egyik ugye az európai bankszanálási mechanizmus, a másik pedig a bankbetétek garancia alapja, hiszen ha már közös valutánk van, akkor a fő politikáinkat is koordinálnunk kell ex ante módon. Erre szükség van ahhoz, hogy az, Európa, az euró, mint a második legfontosabb nemzetközi valuta valóban jól működjön, és megfelelő felügyeletnek legyen alávetve. Az elszámoltathatóság mechanizmusa világos, az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy az lkb t mindenképpen elszámoltathatóvá kell tenni az Európai Parlament felé, főleg, hogyha a felügyelet szerepe is ráhárul. Szeretném hangsúlyozni, hogy azért tartott részben, azért tartott ilyen sokáig meg állapodásra jutni az egységes felügyeleti mechanizmust illetően, mert a pénzügyminiszterek valóban nagyon igyekeztek megteremteni a megfelelő egyensúlyt a nemzeti felügyeletek és az európai szintű felügyelet között. Végül sikerült megtalálni ezt az egyensúlyt, minden tagállam beleegyezett. A tagállamok, az egyes tagállamok továbbra is fontos szerepet játszanak a nemzeti felügyeleti hatóságok tekintetében, tehát az ő jelentőségük nem veszett el. Azt gondolom, hogy mindenképpen meg kell akadályoznunk, hogy az LKB és a Nemzeti Felügyeleti Hatóságok között konfliktus alakuljon ki. Mindent meg kell tennünk, hogy a rendszer, amelyet bevezetünk, kiegyensúlyozott legyen, jól működjön, Így remélhetőleg a teljes potenciáját ki tudjuk ennek aknázni. Ez részben válasz volt Huangok úrnak is, aki többek között erről is beszélt. Ami a közvetlen kifizetéseket illeti a lett kollégának mondom, tudom, hogy nagyon nehéz kérdésről van szó. Főleg az új tagállamok esetében jelent ez gondot, akik úgy gondolják, hogy ahogy a végső szakaszhoz haladunk, amelyben kiegyenlítődnek a közvetlen kifizetések, tehát hogy ennek előbb el kellene érkeznie, azonban minél gyorsabban előre kell haladnunk ebben a kérdésben, és mielőbb alkalmaznunk kell, illetve látnunk kell, hogy hogyan tudjuk a költségvetési korlátokat a gyakorlatba átültetni, Mindent megteszünk, amit tudunk a jelenlegi megszorított költségvetési viszonyok között. Egy további fontos érv, és azt hiszem ezt mindenképpen el kell mondani, az a tény, hogy az új tagállamok a vidékfejlesztési támogatásból ö, nagyon nagy mértékben részesülnek, ez nagy segítség nekik. És ami gazdákat illeti, meg kell néznünk mind a kettő eszköz, tehát egyrészt a közvetlen kifizetéseket, másrésztről pedig a vidékfejlesztési támogatásokat is, és ha hektára lebontva nézzük az adatokat, akkor ez sokkal jobb képet fest az új tagállamok esetében már. Nagyon fontos tehát látni, hogy ez a két támogatási csatorna együttesen hogyan hasznosítható a gazdák esetében. Továbbá szó esett a nemzet a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament közötti együttműködésről az Európai Bizottság és az Európai Tanács nagyobb arányú elszámoltathatósága tekintetében, és a holland képviselő is beszélt az általános átláthatóságról, ez a két kérdés összekapcsolódik. Strik asszony a holland parlamentből egyébként ugyanezt a kérdést szerezte nekem Írországban is, Természetesen nem beszélhetek a tanács nevében, de én képviselem az általános ügyek tanácsában a bizottságot, ez a tanács készíti elő a csúcsokat, és valóban úgy van, hogy sok esetben az Európai Tanács elnökének intuícióira kell hagyatkoznunk a különböző megállapodások tekintetében. Ő felügyeli ugye a tanácsi megállapodások előkészítését. Az általános ügyek tanácsában a miniszterek ezeket az említett ügyeket gyakran megvitatják, erről biztosíthatom önöket, és sok esetben televízión is közvetítik a tanácsi ülést. A kérdés természetesen az, hogy mennyiben lehetne elérni, hogy jobban eljuthassanak a polgárokhoz ezek a közvetítések a nemzeti tévécsatornákon keresztül. Továbbá azt is látni kell, hogy sok esetben nagyon hosszan elhúzódnak a tárgyalások, nem úgy van, hogy leteszünk az asztalra egy javaslatot, és utána azonnal elfogadják vagy elvetik. Az Európai Bizottság sokszor kidolgoz egy jövőképet, vagy egy víziót a jövő számára, és javasolja a vita megkezdését, vita, vitát kezdeményez. Ez év őszén egyébként szeretnénk elkészíteni egy a jövőképpel foglalkozó dokumentumot, amely nem csak a gazdaság és monetáris unióra tér ki, hanem az Európai Unió hosszú távú kitekintésére általánosságban véve a politikai unióra is kitér majd. Úgy gondoljuk, a következő parlamenti választások előtti ö, időszakban egy nagyon fontos vita lesz ez, és aztán az új Európai Parlament és az új Európai Bizottság amely megalakul 2014-es választások után, egy új mandátumot kap majd, arra vonatkozóan, hogy hozzon döntést az integráció további lépéseit illetően. Ami az átláthatóságot illeti összességében, tehát azt mondhatom az Európai Bizottságban, mindent megteszünk ennek érdekében. Ha például dokumentumokhoz való hozzáférésről van szó, vagy a különböző szakértői csoportok üléseiről, jegyzőkönyvekről, felvételekről, az ülésekről akkor mi mindent megteszünk, természetesen szívesen megosztom a nemzeti parlamentekkel azt az információt, hogy a bizottság munkájának átláthatósága tekintetében az elmúlt időszakban milyen lépéseket tettünk, és természetesen várom a javaslataikat arra vonatkozóan, hogy hogyan javíthatunk a helyzeten a továbbiakban. Ami az arányosságot és a szubszidiaritást illeti, amit az egyik képviselőit felvetett, minden vitának részét képezi ez nyilván, amikor a nemzeti parlamentekkel találkozunk. Sokat tanultunk a múltból nyilvánvalóan, és mielőtt jogalkotási javaslatot teszünk, általában nagyon részletes, beható hatástanulmányt végzünk. A hatástanulmányokkal foglalkozó testület általában az esetek 35%-ában dönt úgy, hogy a javaslatot át kell írni, javítani kell rajta, és mind az európai, mind a nemzeti parlamenteknek elküldjük a javaslatot is, és a hatás tanulmányt is, ami a szabszidiaritás és az arányosságra is kitér. És a szubszidiaritás ellenőrzési mechanizmus és a politikai párbeszéd mechanizmusain keresztül sok információt kapunk a nemzeti parlamentektől, aminek nagyon örülünk. Egy dologért szeretnék elnézést kérni sok esetben, sokáig tart, amíg válaszolni tudunk az önök levelére, megkeresésére, de megpróbálunk majd ezen is javítani. Leiden úr az érszenátusból volt az utolsó felszólaló. Úgy gondolom a pozitív kommunikáció olyan dolog, amin mindenképpen dolgoznunk kell. Sok média csak a negatív példákról számol be. Fontos, hogy mi felmutassuk a pozitív tapasztalatokat ezzel szemben, és hogy mit értünk el a válságkezelésben az elmúlt években. Mi a bizottságban egyébként nagyon nagyra értékeljük az ír és az erőfeszítéseket és az ír nép erőfeszítéseit. Reméljük Írország hamarosan ismét a pénzpiacról tudja finanszírozni magát, és nagyon pozitívnak találjuk az eredményeket. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen Sefcsovics alelnöknek, A bizottság és az Európai Parlament közvetítésével kapcsolatos javaslatokat úgy látom jól fogadta. Biztos vagyok benne, hogy az Európai Parlament és a bizottság együtt tudnak működni abban, hogy ezt a kiváló ötletet átültessük a gyakorlatba. Mielőtt a szakbizottsági elnököket kérném fel, hogy mondják el véleményüket, Sean Beretet kérném fel az ír parlament elnökét, hogy zárja le a vitát. Csak a belga kollega által elmondottakra szeretnék beszélni, aki eh, elnöke volt a belga parlamentnek, a nemzeti parlamentek beleszólásának hiányáról beszélt, én is hasonlóképpen érzek, és hát az a meglátásom, hogy meg kellene próbálni elérni azt, hogy mondjuk két havonta egyszer, mint ugyanazon a napon a nemzeti parlamentek beszélnének az európai kérdésekről, és hogyha ezt minden országban megvalósítanánk, eh, akkor az talán figyelembe vehetné onnantól kezdve az Európai Parlament, de nem tudom, hogy hogyan lehetne ezt ténylegesen megvalósítani. Ugye egy ilyen alkalommal, mint a mai, eh, megfogalmazunk nagyszerű ötleteket, aztán nem tudjuk, hogy mi lesz belőlük. Ehhez képest szerintünk eh, valami fajta olyan rendszerre lenne szükség, amely lehetővé teszi, hogy az itt eh, elhangzott jó ötleteket valamilyen módon megvalósítsák, ne felejtődjenek el abban a pillanatban, hogy kilépünk a teremből. Eh, amennyiben komolyan gondoljuk, hogy a nemzeti parlamentek eh, vitassanak meg európai kérdéseket, akkor az lenne az én eh, javaslatom, hogy havonta, két havonta, egy napon, ugyanazon a napon legyen ez a téma. Hogy valósulhat meg? Az Európai Bizottság hozzon egy ilyen javaslatot, és vigye a tanács elé, hogy minden állam és kormányfő ebbe beleegyezzen, de alapvetően ehhez is egy döntés kell nem lehet hagyni, hogy sodródjunk az árral, és reméljük, hogy megvalósuljon ez. Azok, akik nemzeti parlament tagjai, és akik mondjuk nem dolgoznak az Európai Ügyek Bizottságában, alapvetően nem tudják, hogy miről van szó az Európai Unióban, illetve az Európai Uniós ügyekben. fogalmunk sincs, hogy mondjuk még ha plenárison is van egy döntés, hogy mi annak a háttere, mi a bizottsági háttere. Ez például lehetne egy pozitív kimenetele ennek a mai konferenciának. A német kollégának válaszolva, aki dicsérte a népszavazásokat, hadd mondjam el, hogy mi profik vagyunk a népszavazásban, mert az alkotmányunk előírja, hogy mindig, amikor az európai szerződés változik, akkor nekünk népszavazást kell tartanunk, és biztosíthatom önt arról, hogy amikor a nap, népszavazásnak vége, akkor persze örülünk, és kifújjuk magunkat, de, de minden egyes alkalommal, amikor kampányolni kell, akkor szembe kerülünk Európa ellenfeleivel, Eh, akik eh, olyan dolgokat rángatnak bele a vitába, amelyeknek semmi köze a szavazás tárgyát képező kérdéshez. Eh, persze jó, hogyha az az emberek, a szavazók megerősítik a döntéseinket, néha ezt meg kell tenni persze, de a rendszeres népszavazásokkal nekem az a problémám, hogy az emberek nem fognak elmenni szavazni. Alacsony lesz a részvétel, eh, ami már is eh, azt jelezheti számunkra, hogy eh, kommunikációs probléma van. És nem tudjuk megértetni az emberekkel, hogy mennyire fontosak ezek a témák. Én nem félek egyébként a népszavazásoktól. Szerintem eh, a népszavazás jó dolog, ha az emberek úgy szavaznak, ahogy én akarom, de egyetértek a belga kollégával abban, hogy eh, a plenáris üléseken eh, bocsánat, a nemzeti parlamentek plenáris ülésein eh, egy napon fontos nemzeti, eh, európai ügyeket kellene átbeszélni, mert ha a parlamenti képviselők sem értik az európai ügyeket, hogy lehet elvárni az egyszerű emberektől. Emellett eh, további nehézséget okoz az európai zsargon, olyan szavak, mint a, a two-pack, meg a six-pack, amiről azt hisszük, hogy tudják az emberek, hogy mi a fene az a two-pack meg a six-pack. A six-pack angolul leginkább a hatosával csomagolt sört jelenti. Eh, úgyhogy amikor egy ilyen termen kívül eh, próbálunk ezekről a dolgokról beszélni, ne feltételezzük, hogy ugyanarra fognak gondolni ezekből a szavakból, mint mi. Hát a spread is több jelentésű szó angolból, ha már itt tartunk, mondja az elnök asszony. Nos, ahogy Schulz elnök is mondta, van itt egy vita ebben a házban arról, hogy hogyan tudjuk a stratégiai partnerséget megvalósítani a nemzeti parlamentekkel, regionális parlamentekkel eh, helyi szinten annak érdekében, hogy közelebb hozzuk a polgárokat eh, az Európai Unióhoz, az Európai Parlamenthez. Ezt az együttműködést nagyon szívesen javítjuk, kiterjesztjük, és eh, megnézzük, hogy Mit tettünk annak érdekében, hogy az európai polgárok többet tudjanak az Európai Parlament ügyeiről? Most pedig megadom a szót a Költségvetési Bizottság, valamint a Foglalkoztatási Bizottság elnökeinek, nem tudom ki akar beszélni először, Lamassur úr következik, ő a Költségvetési Bizottság elnöke. Köszönöm, elnök asszony. Néhány kommentár és válasz a nemzeti parlamentek tagjai által felvetett dolgokra. Bettina CDU-ból. Elment? Ah. Bon. Uh... Jó van. Két megjegyzésem lenne kiegészítve azt, amit Barrett elnök is mondott a népszavazásokról, Bettina feltette a kérdést, miért félünk a népszavazásoktól. Nos, ha Kohl kancellár 1992-ben a Maastrichti szerződést referendum elé vitte volna, akkor ellenséges többség alakult volna ki az euró ellen Németországban alapvetően egyébként a következő választásokon, az általános választásokon meg, meg, meg ö, nyilvánultak a németek, amikor újra választották Kohl elnököt. Ez a hagyomány egy sor országban, Franciaországban, amióta De Gaulle lemondott, miután egy népszavazást elvesztett, a népszavazást gyakorlatilag mindig egy a hatalomról szóló népszavazásnak tartjuk. Például itt, aki ül mellettem, másokból szavaz nemmel egy referendumon, mint én. Tehát a közvetlen demokrácia alkalmazásával csinyán kell bánni, mert nem véletlenül adunk elsőbséget egyébként az reprezent reprezentatív demokráciának. A kettőnek valami fajta kombinációja persze elképzelhető. Aztán válaszolnék még arra megjegyzésre is, amit gyakran hallunk szintén. Miért növeljük az európai költségvetés főszámát? Nos, mert hogy, mert hogy 200 milliárd euró fel nem használt pénz van, most megint zsargont használok, amit Beretúr nem szeret, a, a, a RAL, a resztelik idé, amely nem felhasznált pénzek. Nos, amikor új közösségi programok indulnak, kohéziós politika, regionális politika, szociális alap keretében, Nos, nekünk 18 hónapba kerül az, hogy egy tagállamok megfeleljenek a projekt kritériumainak. Különösen ez a föderális berendezkedésű országokban nehéz. Ez egy, ez egy késedelem, egy 200 milliárdos ez a 200 milliárdos tétel, kötelezettségvállalás, amit még nem fizettünk ki, ez egy technikai probléma. A lett képviselő amiatt aggódott, hogy a kohéziós alapok okoznak majd problémát, hogyha a Letország számára nyújtott pénzek csökkennek. Szervász kollega Hollandiából az átláthatóság hiánya miatt keserget, és felhívom a figyelmet, hogy a az Európai Tanács éppen arra készül, hogy megsértse a ö, ö, szerződés szellemét. Van Rompoly úr nincs itt, hogy ezt most elmondjam neki, de remélhetőleg ö, értesül majd róla. Mit mond a szerződés? Az Európai Tanács felelős azért, hogy meghatározza az európai politika irányvonalait, nagy irányvonalait. Ebben egyetértünk, és abban is egyetértünk, hogy amikor a legsúlyosabb szakasza volt a válságnak, jó dolog, hogy ott volt a tanács, és gyorsan reagált, és jó dolog, hogy eredeti megoldásokat találtak, bravo, de onnantól kezdve az Európai Tanács hajlamos volt azt hinni, hogy ő valami fajta legfelsőbb orgánum, amely hogyha ők megegyeznek, akkor kötnie kell ennek a megállapodásnak mindenkit. Ugyanebben a ugyan, ugyanígy jövő héten azt szeretnék, maguknak vindikálják a jogot, hogy ők döntsék el, hogy mi lesz az Európai Unió költségvetése 2014-2020 között, és hogyha ők meg tudnak állapodni, akkor majd hozzánk fordulnak, és önökhöz, nemzeti partnerekhez, és azt fogja, nemzeti parlamenteknek, és azt mondja, hogy csodálatos módon sikerült egy Európa megmentő csomag, tíz évre elintéztük Európa jövőjét, és önöknek egy választásuk van, gyakorlatilag fogadják el, ratifikálják, európai döntés született, nekünk pedig azt fogják mondani, hogy ezt a csodálatos döntést, illetve eredményt mi, mint Európai Parlament nevét vétózzuk meg meg. E, valójában úgy működnek, mint hogyha diplomaták nemzetközi szerződést tárgyalnának titokban, holott itt, itt költségvetésről van szó, ami a legfontosabb dolga egy parlamentnek, költségvetés meghatározása, és amely egy teljesen nyitott, nyilvános politikai vitát igényel. Meg kell magyarázni, hogy miért szavazunk úgy, ahogy szavazunk, és a végső döntést pedig a nép képviselői kell, hogy meghozzák. Ez így van a Német Szövetségi Köztársaságban a, mi lenne, hogyha a, a tartományi miniszterelnökök döntenének a német szövetségi költségvetésről. A Német Alkotmánybíróság azonnal kihajítaná őket. E, tehát itt úgy látom, hogy a közösségi működés mód felől elmozdultunk egy elfogadhatatlan irányba. Egyébként tudom, hogy e, egyes más e, nemzeti parlamentek sem fogják ezt elfogadni. Örülök annak, amit Barnett úr mondott, egy ilyen ülés után oda kell figyelni arra, hogy az, amit elhangzott, a közös aggodalmainkról, az itt született közös megoldások, azok ténylegesen megvalósuljanak, és így kialakuljon egy jobb egyensi állapot az egy, az egy Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek között. Beresz asszony következik. Köszönöm elnök asszony, és köszönöm azoknak, akik itt maradtak ennek az ülésnek a végéig. Én magam is osztozom a brit kollega csalódottságában, aki azt mondta, hogy aki utalt arra, hogy sajnálatos módon nem maradtak itt sem Schulz elnök, sem Farrompoly, sem, Fanrom, sem Berozó úr. Noha itt van Csepcsovics és Podimata alelnök. A, amit a brit képviselő mondott, tehát azt ö, ö, ne felejtsük el. Ö, amikor ilyen tematikus megbeszéléseket tartunk, akkor azok interaktívabbak, jobb a vita, papír nélkül beszélnek, műhely munka történik valóban. És a végén itt van a három intézmény elnöke, akik meghallgatják a munka eredményét, és megkapják az eredményeket, de fontos, hogy ezek az elnökök itt maradjanak, és részt vegyenek az eszmecserében, mert nekik is hallaniuk kell azt, amit mi mondunk. Ez, a, ez, a, ez nekik is fontos nagyon forrón üdvözlöm mindazt, amit Barrett úr mondott. Kétszer is megszólalt, mind a két megszólalása nagyon pozitívan járult hozzá a mi munkánkhoz, és annak megértéséhez, eh, amiről Schulz is beszélt eh, a vacsoránál tegnap, hogy mit kell tennünk közösen, eh, persze a saját demokratikus horizontunkat szem előtt tartva, és a saját munkabírásunkat, vagy terbíróképességünket szem előtt tartva. Ami a parlamenti munkát illeti, a, a, a média jobb felhasználása szintén ígéretes szeretnék az utolsó megjegyzésre is visszatérni, amely erről a gyakorlatról szól. Egy korábban elkezdődött folyamat, lezárása egy új folyamat kezdete. Az európai szemeszterről beszélünk, illetve a növekedés vizsgálatáról. Mindig a szerződés szelleméből kell kiindulnunk, mit mond a szerződés, és mit mond az új költségvetésről szóló eh, szerződés. Ezek eh, eh, nem olyan területek, amelyek copy-paste munkát tesznek lehetővé, fontos figyelembe venni ezeket a párhuzamos mechanizmusokat. a Lamaszúr elnökkel, én magam is részt vettem annak idején konvent munkájában, és ott együtt írhattuk a szöveget. Nyilván a legitimitással kapcsolatban kérdés vetődött fel. Valós idejű többszintű kormányzat. Nem hiszem el, hogy együtt olyan megállapodást tudunk írni, amelyet a tanácsi, amelyet a márciusi vagy a tavaszi tanács elé tudunk terjeszteni. Mindenki Nézzük meg tehát, hogy a jövőben hogyan kívánunk ilyen tanács előkészítő munkát végezni. Az együtt eltöltött három nap arról győzött meg, hogy még tudjuk optimizálni a munkánkat a jövő évben. Köszönöm, Berez asszony. Sevcsovics úr következik, ő fogja bezárni ezt a mai ülést. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon biztatónak tartom az eheti eseményeket, hétfőn nagyon jó vitát folytattunk Dominic Hennigan eh, elnökletével Írországban, és a mai nap is világosan mutatja, hogy nagyon fontos tovább mélyíteni a parlamentközi koordinációt és együttműködést. Hiszen egyre mélyítjük az EU-s integrációt, egyre jobban eh, osztozunk egymás szuverenitásában. Tehát fontos, hogy a demokratikus elszámoltathatóság eh, és legitimitás eh, megteremtésének módját is megtaláljuk illetve annak növelését, megerősítését is megcélozzuk. A koordináció és a konvergencia rendkívül fontos eh, kulcsszavak, hogyha ezt nem tudjuk megvalósítani, egyre nagyobb versennyel szembesülünk, csökkennek a normák, standardok, és az európai szociális modell is veszélybe kerül. Ezért azt gondolom, Madame Beres, illetve Beres asszony javaslata, hogy az allokált pénzek 25%-át a közel, következő MFF-ből az Európai Szociális Alapra kell szánnunk. Ez egy nagyon jó javaslat, hiszen fontos, hogy az európai fiatalok bízzanak Európában, bízzanak a demokráciában, és bízzanak abban, hogy képesek vagyunk jó döntéseket hozni, munkahelyeket biztosítani a számukra, és oktatást biztosítani a számukra. Ez mindenképpen nagyon fontos. Még egy gondolat az el nem költött pénzekről. Valóban sok tagállamban vannak fennmaradó összegek, részben az eljárásoknak köszönhetően, mert nem igazán hatékonyak azok sokszor, ugyanakkor azonban megfelelő éves költségvetésekre is szükség van, és nagyon nehéz elkölteni a pénzt, hogyha 7, 10 vagy 11 milliárddal kevesebb pénzt irányoz elő a költségvetés, mint amit alokáltunk az adott tagállamnak az adott időszakra. Hiszen ez azt eredményezi, hogy nagyon nehezen tudják csak a pénzt elkölteni a tagállamok. Tehát nagyon fontos, hogy a kiadások minőségére is odafigyeljünk, ugyanakkor pedig az éves költségvetéseket is megfelelően határozzuk meg, ez természetesen érinti az MFF-et is, de mindenképpen realisztikus költségvetésekre van szükség a programjaink végrehajtásához. A végső elem, amelyre kitérnék pedig, hogy azt gondolom, hogy ez a két alapelv, amelyet követnünk kell a jövőbeni együttműködés során, nagyon fontos volna. Az egyik ilyen alapelv az lenne, hogy biztosítsuk a döntések elszámoltathatóságát azon a szinten, ahol meghozzák a döntéseket, de azon a szinten is, ahol a legnagyobb hatást gyakorolják a meghozott döntések. Nagyon fontos lenne biztosítani, hogy a demokratikus legitimitás a kompetenciák átruházásának mértékének megfeleljen. Azt gondolom, hogy a Dublinban és Brüsszelben megmutatkozó kreativitással és jó szándékkal, jó indulattal mindenképpen jó megoldásokat tudunk majd találni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen Sefcsovics alelnöknek, kedves kollégák! Biztos vagyok abban, hogy mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy ezen első európai szemeszterrel kapcsolatos parlamentközi találkozó egy nagyon fontos időpontban került megrendezésre, miután az Európai Bizottság tette éles növekedési jelentését, és mielőtt az Európai Tanács azt elfogadta volna. Tehát egy válasz úton, útnál vagyunk most, és ahogyan többször is elhangzott, az Európai Szemeszter keretében közös politikai prioritások meghatározásának felelőssége változóban van, sőt a jövőben még tovább változhat a helyzet az új gazdaságpolitikai vagy gazdaságirányítási reformokkal. Sok tagállam úgy látja, hogy az európai intézmények az összes politikában beavatkoznak, a programországokban az ország specifikus ajánlások és kötelezettségek gyakran úgy érezhetik a tagállamok, hogy ezeket rájuk erőltetik, és ez egy olyan dolog, amelyre mindenképpen oda kell figyelnünk, tekintettel a végrehajtás, a programok végrehajtásának hatékonyságára. Ugyanakkor azonban szinte mindannyian tudjuk azt is, hogy a demokrácia deficit helyzete tovább súlyosbodott, legalábbis az EU-s szintű döntéshozatalt illetően. Ez azt jelenti, hogy nagyon nehéz azonosítani, hogy a politikai célkitűzésekről kidönt és kiviseli a felelősséget ezen döntésekért. Tehát a vita, illetve a viták, amelyekre sor került az elmúlt három nap során, azt hiszem bebizonyították, hogy rajtunk áll, rajtunk EU szintű és nemzeti szintű választott képviselőkön. Rajtunk áll tehát, hogy megfelelő megoldást találjunk arra, hogy hogyan tudunk együttműködni egymással a gazdaság eh, politikai döntésekben, hiszen ezek a döntések már nem szükségszerűen a nemzeti határokon belül mozognak, Természetesen még sok a nyitott kérdés, a megoldásra váró kérdés az európai szemeszter kontextusán belül, és a fiskális megállapodás is annak híres 13-as cikke kapcsán is még vannak megoldásra váró kérdések. Tudjuk, hogy ez a cikk nagyon vitatott. Mégis úgy érzem, hogy a közösség alapú európai szemeszter állt figyelmünk középpontjában az elmúlt három napban, és e tekintetben mind a felszólalások minőségének, az eszmecsere minőségének köszönhetően, és mm, a hozzáállásunknak köszönhetően remélhetőleg sikerült hozzájárulnunk a demokratikus elszámoltathatósághoz az európai szemeszter kontextusában. Nyilván még hosszú út el előttünk, de úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos lépést tettünk meg közösen. Tehát még egyszer köszönöm, hogy eljöttek, hogy részt vettek az üléseken, és köszönöm, hogy érdemben hozzászóltak a vitához, és mindenkinek további szép napot kívánok.